Dear colleagues, I'm going to make a prompt. Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni a mai ülést, ugyanis a soros elnökségnek a részéig köves, kevesebb, mint egy óránk van, és biztosan jönnek majd más kollégák, de nem szeretnék tovább késlekedni. De még öt percet nem akarunk várni. Nos, akkor először én szeretném a napi rendet elfogadtatni. Jó, vannak változások, a hármast azt szeptemberre tettük el, a 15-ös, a július 11 lesz, de ha nem a 11-én, a 12-én, a 16-ot az, az észt soros elnökségnek a prioritásaival kapcsolatos pontban már ünnepeljük a, az itt lévőket, Andrés Albert belügyminiszter urat, és a 16-os pontban lesz az igazságügyi miniszter Urmas Reinszaló előadása. Az belügyminiszter úré az most lesz. Aztán szeptemberre eltoljunk egy másik kérdést, a 17-est pedig beszélünk majd a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatban. Nos, akkor, hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadjuk ezt a napi rendet. Végül pedig néhány gyors bejelentés. A, a, a, a horvát, máltai és gél nyelven nem lesz tol, tolmácsolás. López Aguilar úr lesz a jelentéstevő. A, ezt támogatják? Igen. Aztán a delegált aktusok, az a hármas bejelentésem, és a 2013-as európai parlamentes jelentés a prekurzorokkal kapcsolatban lesz. Ezt már megbeszéltük áprilisban a szakbizottságban, és a 14.2-es pont, amely a hatalom átruházásáról szól, ez 9 hónapon belül, tehát az 5 éves hónap előtt, vége előtt kell, hogy bevezessék és hasonló időtartamra kiterjesztik, ha csak a tanács nem ellenzi ezt. Hogyha a parlament nem egyezik ebbe bele, a tacit kiterjesztésre, nem tudom, hogy ezt valaki érti-e, követi-e, én legalábbis értem, minden esetre december 1-ig, 2017 december 1-ig kellene ezt akkor bejelenteni. És ezért egy állásfoglalás tervezetet tervezünk szeptember 11-éig. Rendben van? Látom, hogy senki sem figyel. Tehát akkor végül kollégák, holnap 17.30-kor elektronikus szavazás lesz, és szerdán 10-15-kor. Jó, rendjét. Akkor nézzük az első, a hármas, ez az új hármas előadást, ez pedig Andres Andeltinek az előadása. Szeretettel üdvözöljük Ist, ő az észt belügyminiszter, és az észt soros elnökség prioritásáról beszél majd, és most jelenik meg itt a szakbizottság előtt, ezért szeretettel üdvözöljük. És mielőtt eh, a gyakorlati kérdésekről beszélnék, szeretném eh, megegyezni, hogy a múlt héten Tallinnban jártam, és eh, megköszönöm önöknek a felkészítését ennek. Ezen az ülésen a stratégiai elemeivel foglalkoztunk az észt soros elnökséggel kapcsolatban, az interoperabilitás, átjárhatóság és más kulcsfontossági területeket illetően, de ezen az ülésen a migrációval és belső kérdésekkel is foglalkoztunk, Eh, és olyan közül-belső területekkel, mint Líbiának eh, a helyzete, a földközi tengeri helyzet dominált eh, a délelőtt során, és ezekről is beszélgettünk a szélesebb körű stratégiai kérdések mellett. Nos, akkor nem akarok több időt ezzel tölteni, de mindesetre a soros elnökség munkájának a kezdéséhez sok sikert kívánok. És ezért fontos ez az előadás. Tehát akkor kérjük Ambráti út, hogy 10-15 percben ismertesse a soros elnökség programját, és aztán kérdéseket tehetnek fel. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Igen, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt ma felszólalhatok. Az, az EU soros elnökségét Észtország most már tíz napja vezeti, és eh, ahogy biztosan tudják mindannyian, ez az első alkalom, hogy soros elnökök lehetünk. Láthatják, hogy eh, a kormánytisztviselők, politikusaink és az ész nép is megértette, hogy milyen fontos és milyen nagy felelősséggel teljes feladat ez. Meg szeretnénk ennek felelni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az európai projektet előre mozdítsuk. Ez rám is vonatkozik, és minden észre ugyanígy. Emlékszem, arra a pillanatra, amikor 2004. május 1-én Észtország csatlakozott az Európai Unióhoz, gyönyörű, szép nap volt, tavaszi nap, mindenki boldog és optimista volt. A csatlakozási tárgyalások hat és fél évig tartottak, aztán négy évvel később a Schengeni zóna teljes jogú tagjai lettünk, és ettől fogva nem kellett határellenőrzést tartani, sem a repülőtereken, tereken, sem az ország határokon. Ak- akkor értettük meg igazán, hogy milyen az Európai Unió teljes tagjának lenni. Az utána következő kilenc évben, illetve és néhány hónapban elég sok vihart értünk meg mindannyian. Európát, a grúz háború, az eurozóna és a gazdasági válság, a krím elfoglalása, az ukrajnai területek elfoglalása és a terrorista támadások egyaránt sújtották. Úgy tűnik tehát, hogy a mai valóság egész másképp néz ki, mint akkor, amikor az Európai Unió tagjai lettünk. Ez tehát azt jelenti, hogy Észtország és én magam is még inkább elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy a ránk bizott felelősségnek, feladatnak megfeleljünk de gondolom, hogy ezzel minden soros elnökség így van. Nagyon sok kihívásnak kell megfelelnünk az soros elnökség alatt. Én a migráció, a menekültügy, a határellenőrzési ügyek, illetve a belső biztonsági ügyekért vagyok felelős. A soros elnökségünk alatt mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a közös menekültügyi politika illetve az új mandátum a határ és parti őrség részére megvalósuljon, de rövid távú intézkedések közül is különösen a közép földközi tengeri útvonalra fogunk koncentrálni, hiszen az ottani helyzet még súlyosabb, mint valaha volt, és az ottani tagállamoknak szükségük van a támogatásra. A belügyminiszterek július 6-án fogják Tallinnban megtárgyalni azt, hogy Olaszországot hogy tudják legjobban támogatni. Ezek specifikus intézkedések lesznek, amelyek mm, sorában lesz majd július 12-én egy koreper ülés is. Állampolgáraink biztonsága ugyanúgy nagyon fontos számunkra, meg kell teremtenünk a biztonsági érzését az Schengen információs rendszer, illetve az interoperabilitás olyan mm, dolgok, amelyeket évek óta szükségesnek tartunk. Észtországban az interoperabilitás már nagyon régen megvalósult, és sokkal szélesebb körű, mint a bel- igazságügyi terület. Úgy gondoljuk, hogy a rendszerfejlesztés és az interoperabilitás kiépítése európai szinten is megteremteni a lehetőséget, hogy a tagállamok hatékonyabban harcolhassanak a terrorizmus ellen, és általában véve javítaná a biztonsági helyzetet. Az interoperabilitás számomra azt jelenti, hogy a technikai akadályokat leküzdjük, illetve elhárítjuk a hozzáférés elől azok számára, akiknek szükségük van az adatokra. Ez persze nem azt jelenti, hogy az adat adatvédelem terén kompromisszumokat kötnénk, illetve hogy megengednénk az alapvető jogok megsértését. Nagyon, örül, nagyon büszke vagyok arra, hogy most a mi elnökségünk alatt kerül sor fontos lépésekre. Nagyon sok tervünk van, jó, hogyha jó kitű, célkitűzésekkel operálunk, különösen egy kis adminisztráció számára, mint Észtország, de minden, amit kitűztünk magunk elé, valóban fontos, és valóban prioritásként kezelendő. És a, ezek közül most a Libe szakbizottság számára legfontosabb témákra fogok kitérni. Még megemlítném, megemteném azt is, hogy Urmász Renszálú igazságügyminiszter majd holnap jön el, és ő a saját területéről fog önöknek beszélni. Ezután a bevezető után angolul folytatom a beszélemet. Tudom, hölgyeim és uraim, a bevándorlási migrációs ügyek már évek óta a gondolkodásunk homlok terében vannak. Az észt elnökség tovább folytatja ezt a munkát, ugyanilyen sürgős kérdésnek tekintve ez, ezt, mint ami ezt az ügyet meg is illeti. Nagyon sok kihívással kell szembenéznünk, a céljaink azonban világosak. Fokozatosan egyre inkább, egyre megfelelőbb, egyre méltányosabb menedékügyi és migrációs politikát kell megvalósítanunk. Ennek a sarokköve nem lehet más, mint külső határaink eredményes védelme. A hosszú távú intézkedések, amelyeket be kell vezetnünk, feltétlenül rövid távú és középtávú már működő intézkedéseket együtt kell, hogy megvalósuljanak. Tovább folytatjuk az elkezdett munkát, figyelembe véve azt, hogy a siker érdekében munkánknak valamennyi szálát, elemét közösen kell végeznünk, és a összefogással Görögország és Olaszország különösen nagyon is a frontvonalban küzdenek ma több ezer nem szabályozott módon érkező migráns érkezik havonta, azaz folyamatosan a továbbiakban is ki kell fejeznünk szolidaritásunkat valamennyi tagállam részéről ezzel a két országgal szemben, mind az átelepítés, mind az ELSO, a Frontex, az Európai Önök Támogatási Hivatal megerősítése révén. A bizottság július 4-én elfogadott egy programot Olaszország támogatására, egy akciótervet, amelyet a belügyi tanács is megerősített, megvitatott július 6-án, 7-én. Ennek a tervnek a gyors megvalósítása már elkezdődött, ezen a héten megvitatja több fórum is, az KIFA, a Koreper, az IPCR magas szintű kerekasztal Tavaly februárban Máltán vezetőink egyetértettek abban, megállapodtak abban, hogy a közép földközi útvonalat hogy lehet jobban kezelni. Meg kell, zavarokat kell keltenünk az embercsempészek üzleti modelljében, és meg kell mentenünk azoknak az életét, akik, akik a tengeren próbálnak eljutni Európába. E, ennek a programnak a sikerét folyamatosan figyelemmel kell e, követnünk. Az eredményes visszaküldési politika fontos része az Európai Unió migrációs politikájának. E, egy sikeresebb ilyen európai politika magával hozná azt, hogy az Európai Unió migrációs és menekültügyi politikájában jobban megbízik az európai köz, és egyúttal ez csökkenteni motivációját azoknak, akik szabályozatlan módon szeretnének bejutni az Európai Unióba. Fontos, hogy mind a külső, mind a belső vállalkozásokkal foglalkozzunk, eh, amikor a visszaküldési politikákról beszélünk. A Schengen információs rendszer segítségével meg tudjuk osztani a tagállamok között eh, az információkat a eh, visszaküldéssel kapcsolatban, és ez igen fontos lépésként megfontolandó az ötlepítések, relokáció kapcsán láttunk előre lépéseket. Eddig több mint 20 ezer személy került relokációra, de úgy gondolom, hogy a jelenleg Olaszországban, Görögországban erre váró személyeket is relokálni tudjuk. Fontos, hogy erre időben sor kerüljön. Ami az áttelepítést illeti, már jelen pillanatban is 21 tagállam fogadott migránsokat. Az elnökség számára rendkívüli fontosságú, hogy az Európai Unió képes legyen a kártya direktíva keretein belül, és amely az, az egyik fontos ügye volt, itt tartani azokat a munkavállalókat, akik magas szinten kvalifikáltak és menekültként érkeznek ide. Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy a tanácsi álláspontok fényében a tagállamoknak meg kell, eh, rendelkezni kell azzal a jogosultsággal, hogy a magas szinten kvalifikált menekülteket eh, a vízum rendelkezéseknek megfelelően is eh, be tudják fogadni. Megértjük azt is azonban, hogy humanitárius okokból is szükség van vízumok kiadására. Mindenesetre a két kérdést el kell Eh, választani egymástól, szét kell, kell különíteni, és eh, utána se kerülhet a hát rékeztre az átdolgozása. Eh, így együtt tudunk működni a továbbiakban, és technikai szinten a bizottság és a parlament meg tudja találni a módját azt, hogy hogy lehet a parlament agájait kezelni a humanitárius vízumok ügyében. Az észt elnökség az előző elnökségek, a holland, a szlovák és a máltai elnökségek munkájára alapozva továbbra is vizsgálja az összes jogalkotási javaslatot, eh, amely a közös európai menekültügyi rendszer eh, reformjára vonatkozik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előre haladásra kerüljön sor a reformcsomag különböző dossziéi kapcsán ahol eh, tárgyalásokra fog sor kerülni az Európai erre reméljük, hogy nagyon jó lesz az együttműködésünk. Ami az EASO eh, továbbfejlesztését illeti, eh, hogy Európai Uniós menekülti ügynökségé alakulhasson, a tárgyalások ezzel kapcsolatban jó haladnak, januárban került sor ezeknek a tárgyalásoknak a megkezdésére az Európai Parlamenttel azonban a tárgyalások eh, során eh, véglegesíteni kell a megállapodás szövegét az észt elnökség eh, mandátuma alatt. A Mátai elnökség a maga idejében a mandátumot kibővítette, de több releváns javaslat is van, amelyek még függőben vannak. Ennek ellenére készen állunk arra, hogy megkezdjük a trialógus az Európai Parlamenten már júliusban. Ami a Dublini eh, eh, rendeletet illeti, úgy gondolom, hogy a továbbiakban is igyekszünk kompromisszumot elérni erre felelősségvállalás és a szolidaritás szellemében. Az elmúlt hónapok során a miniszterek és a nagykövetek eh, rendszeresen tárgyalták ezt a témát. Kialakult bizonyos közös álláspont egyes vonatkozása tekintetében, de további előrelépésekre van szükség számos kulcsfontosságú konkrét kérdésben az előrehaladás érdekében. Az eddigi tárgyalások során széles körű támogatást élvezett az, hogy átfogó megközelítése van szükség. Ez azt jelenti, hogy az új Dublini rendelet és az Európai Unió menekültügyi politikája e, tulajdonképpen az általános, a nagy kép egy-egy e, kirakós darabkája csak, e, más politikákat is reformál, meg kell reformálnunk, ideértve eh, a nem szabályozott eh, migrációs eh, áramlatokat az Európai Unión kívül, a külső határok kezelését, a visszaküldési rendszer megerősítését, a belső határok ellenőrzésének erősítését. Az, európai, az, észt elnökség a SEASZ reform második körével is foglalkozik természetesen. E, a Mátai elnökség által elvezett munka e, alapköveire e, alapozva tovább folytatjuk a tárgyalásokat ebben a körben az Európai Parlamenttel. Igyekszünk a befogadási feltételekre vonatkozó direktíva, illetve az uniós átalapítási keretrendszer kidolgozásával kapcsolatban a lehetőségek átvizsgálását. Természetesen nagyon bonyolult ügyek ezek, ezért eh, tulajdonképpen elég kevés előrelépésre került sor eddig, úgyhogy tovább vizsgáljuk technikai szinten a javaslatokat. Mint önök is tudják, a társ döntéshozók eh, egy, egyetértetek azzal, hogy eh, függesszük fel a tárgyalásokat a biztonságos származási országok vonatkozó rendelet kapcsán, és ezeket a tárgyalásokat is majd a menekültügyi eljárás vonatkozó rendelet keretében vizsgáljuk meg. Nos, világos, hogy a terrorizmus fenyegetése továbbra is nagyon, nagyon is velünk él valóságos probléma. Az Európai Tanács konklúziói következtetései a múlt hónapban a terrorizmus elleni küzdelemre szólítottak fel a gyűlölet és az erőszakos szélsőségesek elleni küzdelemre. Ehhez azonban elkötelezettségre és az Európai unióval mint tagállamai együttműködésre van szükség. A legutóbbi igazságügyi és belügyi tanácsülésre júniusban került sor, amikor döntés született arról, hogy a radikalizációval foglalkozó magas szintű munkacsoport álljon össze, és kezdjen munkát az Európai Unióban egy eh, a radikalizálás megelőzését és a radikalizáció eh, visszafordítását eh, célzó Európai Központ létrehozásával. Az Európai Uniónak világos jogi és morális kötelezettségei vannak az idegen katonák, idegen harcosok és a visszaküldöttek ügyében is. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, Eh, hogy a Schengen információs eh, rendszer vonatkozó javaslatokat eh, megfontoljuk. Ezeket ugye 2016. decemberében fogalmazta meg a bizottság. Olyan ö, ö, módosításokról van szó, amelyek a terrorizmus elleni küzdelmet segítik, SZISZ rendszer riasztások kiadásával, hogyha a terrorizmussal kapcsolatos fenyegetés merül föl. Az elnökség ezekkel a javaslatokkal prioritásként foglalkozik. A legutóbbi tanácsülés alkalmával eh, megvalósult tárgyalások alapján az a célunk, hogy eh, őszig elérjük azt, hogy közös megközelítésünk eh, alakul ki, és ekkor megkezdhetjük az intézmények közötti tárgyalásokat még 2017-ben annak érdekében, hogy a határok biztonságát és a határőrzetet megerősítsük, módosítani kell a Schengeni eh, határvédelmi eh, eh, kódot is. A belépési-kilépési rendszerrel kapcsolatos politikai megállapodás nemrégiben mérföldkő volt. A politikai megállapodás hitelt az Európai eh, Utasinformációs és eh, Autorizációs Rendszerre, eh, illetve a Schengen Információs Rendszerre is, mindkét rendszer jelentős mértékben hozzájárul a fenti célok eléréséhez. Az ETIAS rendszer első feltétlenül prioritást élvező kérdés az ész elnökség számára, és ezért a lehető leghamarabb operatív szinten is megkezdjük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel ezzel kapcsolatban, hogy operatív intézkedésekre sor kerülhessen még a mandátum vége előtt. Biztosítanunk kell az Európai Unió információs rendszereinek interoperabilitását menekültügyi kérdésekben is. Az elnökség örömmel fogadta az erre vonatkozó javaslatokat, és készen is állunk arra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenten és a bizottsággal, hogy előkészítsük a területet, a, a, előkészítsük az alapokat eh, a következő későbbi e, e, interoperabilitást javító e, javaslatok feldolgozására. Egyre több adatot kell gyűjtenünk, egyre több adatot kell feldolgoznunk. A tárgyalásoknak azonban nem lehet olyan eredménye, hogy a folyamatban lévő jogalkotások lassuljanak, vagy felfüggesztésre kerüljenek, akár az IES-szel, akár az ATS-szel, akár a sis kapcsolatban. Az alapvető jogok védelme, az adatvédelem kérdései azonban ezzel együtt alapvető fontossággal a közönség számára. Pontosan azért van erre szükség, mert az, például az észtek azért szeretik az informatikai megoldásokat és az interoperabilitást, mert meggyőződtek arról, hogy az adatvédelem magas szintű. Tehát az interoperabilitási megoldások gyakorlatban akkor lehetnek eredményesek, hogyha biztosított az adatvédelem is. Ezért foglalkozunk az EULIZával például, azzal az ügynökséggel, amely E, ezzel kapcsolatban e, december, 2017. decemberére e, egységes tanácsi megközelítést szeretnénk kidolgozni. Hölgyeim és uraim, szeretnék köszönetet mondani önöknek, amiért fogadtak engem, és amiért lehetőséget adtak adna, hogy arra, hogy bemutassam önöknek az észprioritásokat annak, azzal kapcsolatban, hogy hogy tudnánk Európát biztonságosabb térségé tenni mind a polgárok, mind a látogatók számára, és nyitva, nyitott állok minden, nyitottan állok minden kérdés elé. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr. De, de, talán túl sokáig beszéltem. Ja, igen. <laughs> De ez csak kicsit eh, volt hosszabb. Eh, de nem erről van szó igazában. Nagyon sok kérdéssel foglak eh, foglalkozni. És fél óránk van. Ezt kikapcsolna? és nagyon sok kérdésről kellene ez alatt beszélni. Megnézem, hogy kik is kértek szót. Jelenleg csak három. Szepó asszony, Gomez asszony, New York. Kérem jelezzék, hogyha még valaki... Kérem jelezzék, hogyha szót kérnek. Nos, már említettem a bevezetben, de hogy az igazságügyi eh, tanácsnak a hivatalos ülése nagyon sok stratégiai kérdésekkel foglalkozott, olyanokkal is, amelyeket a miniszter úr is eh, említett, az átjárhatóság, interoperabilitás, stb. kérdéseit. Nyilvánvalóan nem sikerül ma minden kérdésről beszélni, de szeretném a Líbia és a bizottságnak a cselekvési terve és az etikai kódex kérdését azzal kapcsolatban, hogy mi is történik. Nagyon sok olyan kolléga van, aki most fejezte be ezekkel a kérdésekkel a foglalkozást. Tehát kérem mindenki csak két percben szóljon hozzá. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hát ez tulajdonképpen kihívás két perc alatt beszélni ez alatt, de megpróbálok három kérdésre koncentrálni. Most olvastam egy sajtó közleményt arról, hogy az önkétes visszatérésekről beszélnek a miniszterek Líbiába és Nigérbe. Kérem szépen, mondja el, hogy mik a származási országai ezeknek az embereknek, akik Líbiában vannak, akik munka céljából mentek Líbiába, és most tulajdonképpen csapdába estek. Hogyha tudják, hogy milyen más származási országok vannak, akkor mit kell tenni ahhoz, hogy visszatérjenek az emberek az országaikba, hanem hogy jövőképet is, perspektívát is mutassunk nekik. Mert azok, akik visszatérnek, azok új okokat találnak arra, hogy megint elmeneküljenek, és biztos helyekre meneküljenek. Líbiával kapcsolatban hallottam a megerősített együttműködésről a parti őrséggel kapcsolatban, de tudjuk, hogy a libiai parti őrség tulajdonképpen fél katonai szervezet, tehát nem mind állami tisztségviselők. Erről mit tud mondani, és igaz-e az, hogy mit tud ön erről, hogy vannak olyan, akik a parti őrségben dolgoznak, de kapcsolataik vannak a szervezett bűnözéshez, és felhasználják az e, Líbiában szorult embereket e, tulajdonképpen rabszolgamunkára. A megerősített újratelepítést e, illetően hogy fogják ezt elérni, mivel nagyon sok tagállam nem igen támogatja ezt. És két utolsó kérdésem lenne a biztonsága kapcsolatban. Beszélt a radikalizációról és a deradikalizációról. Azt hiszem ez mind fontos az Európai Unión belül és kívül is. Ezen kívül beszélt egy európai központról is. De Tudja-e, hogy mi történik a nemzeti tagállamokban, és az európai közben mennyire tudja ösztönözni a tagállamokat azt illetően, hogy többet tegyenek ezeken a területeken, és ne növekedjen a terrorizmus. Kérem szépen, tartsák be a két percet, kedves kollégák. A következő Anna Gamos. Köszönöm szépen, miniszter úr. Libiával kapcsolatban. Martin Kobler nagykövet, aki a főtitkárnak a külön képviselő volt Líbiában. Ő egy német muszlim. Eljött az első három héttel ezelőtt az ülésünkre, és azt mondta, hogy, hogy vannak fogvatartó táborok ahol szörnyű kínzások történnek, és senki sem ellenőrzi őket. Állítólag az EU az IOM és UNN támaszkodik ebben, pedig nekik nincsen jogi jelenléte Líbiában. Az az IOM-től van, milyen fajta ellenérzés van, hogy mi nem finanszírozunk ezeket a fogvatartó táborokat, és ahol kínzás és rabszolgásság történik. Én 2011-ben és 2012-ben voltam ezekben a táborokban, Libiában, és biztos vagyok benne, hogy rosszabb a helyzet. A a libiai határerőknek a képzése az valóban működik, és nem visszavág. Az olasz hajókra lálőttek, és azt mondták, hogy ezek tulajdonképpen migránsok voltak. És ez azt jelenti, hogy ha migránsok, akkor rendben van, hogy lőnek rájuk. Tehát hogy lehet ez EU, hogy folytathatja az EU ezt a politikát? Még már csak egy kérdésem van az irányelvvel kapcsolatban, és reméljük, hogy az észt elnökség, soros elnökség ezt a munkát be tudja fejezni. A, soros elnökség, a korábbi soros elnökségnek ugyanis ez nem sikerült, és mi reményük, hogy az észtes elnökségnek sikerül majd és az ötödik taposó akna elleni megállapodást sikerül keretbe önteni. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönjük szépen ezt az ülést, amelyet együtt tudtuk tartani. Én vagyok a jelentéstevője is ennek a munkának, párhuzamos munkát végzünk Stipel úrnak a kérdéséhez kapcsolódok, tehát hogy a sajtók közleményekben azt mondták, hogy a, a konfliktus régióban megerősítik a programokat. Most ez egy EU, vagy nemzeti program, vagy milyen program? És milyen számokról van szó? Nagyon fontos információ ugyanis. Aztán a G8-as csúcsal kapcsolatban röviden szeretném megemlíteni a viselkedési kódexet, a kutatási és keresés és kutatási programokkal kapcsolatban hogy az életek megmentése jobban sikerüljön, mert nincsen európai felkutatási tervezet, és hogyha az civil szervezeteknek az ilyen tevékenységét nem támogatjuk, akkor mi leszünk a felelősség azért, felelősek azért, ami történik. A kollégák említették az úgynevezett líbiai határőrségnek a segítését. Azt mondják, hogy ezek nem igazán ilyen szervezetek, hanem igazán katonai szervezetek. Tehát az ilyenfajta együttműködés egyáltalán nem tartozik bele az EU kereteibe. Végül pedig a jövőbeli felelősségünket életében. Azt hiszem, hogy a jövő sarkéve a migrációs politikában nem a határok vagy a visszatérések, hanem hanem az, hogy a lehetőségeket megosztjuk egymással, és ezt megfelelően kell tennünk, és a tanácsnak is gondoskodnia kell róla, és számítunk az észre soros elnökségre, hogy ebben segít nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót úr, szó. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk. Köszönöm a bevezetőjét és ezt az átfogó előadást, amit az észt elnökség prioritásairól tartott. Két témára szeretnék központosítani, az új menekültügyi ügynökségre, illetve a, az információs rendszer reformjára. Az ügynökséggel kapcsolatban elvárom, és nagy örömmel várom, hogy végre lezárják az ezzel kapcsolatos dokumentumot. Nem késleltethetjük ennek a dokumentumnak a végleges jóváhagyását, hiszen fontos, hogy legyen helyben egy erős, és minél előbb megvalósuló felálló ügynökség. A sis kapcsolatban is üdvözlöm az igyekezeteiket, valószínű, hogy önöknek is prioritás ez és remélem, hogy majd a délután során lehetőségem lesz megmagyarázni a szakbizottság ülésem még részletesebben, hogy miért fontos, hogy minél gyorsabban megreformáljuk, hiszen a SZISZ rendszernek most kell biztonságot adni a állampolgáraink számára, tehát határozott, minél gyorsabb politikai döntés kell, hogy szülessen, remélem, hogy erről is gondoskodni fognak. Köszönöm szépen, is Lájnél szó. Köszönöm, elnök úr. Először is kösz, gratulálni szeretnék a soros elnökségükhöz. A körülmények, rettenetes körülményekről hadd mondjak valamit. Egészen szürreális, hogy a tanács mennyi témában hanyagolt el a felős felelősségét. Dublinnal kapcsolatban például a legfontosabb lenne a szolidaritás, de ezt edd- eddig nem tárgyalták meg a tanácsüléseken. A Dublini ö, dokumentumok reformjával kapcsolatban természetesen igaza van, támogatom a amit mondott. Egyszerűen szégyenletes az, hogy az externalizáció az egyetlen eszköz, amit eddig, amivel eddig el, elő tudtunk állni. Minden erre összpontosul, és ide tartozik a líbiai parti őrség kérdése is, és a migráció nagyon sok más kérdése is. Csütörtökön Katániában voltam, meglátogattam az SOS Mediterránia nevű hajót, hogy megnézzem, hogy mi folyik ott. Elképesztő, hogy milyen erőszak, milyen kínzás folyik ott. Az emberek pedig várják, hogy legyen már valamiféle megoldás. Az, az egész ügynek lenne valami, legyen valamiféle megoldása. Egyszerűen horrorszerű ott a helyzet. Ezért úgy gondolom nagyon fontos lenne, hogy most ne bűnbakokat keressünk, hanem találjunk egy európai választ, egy európai megoldást. Arra, hogy legyenek legális csatornák azok számára, akik legálisan jönnének Európába, hogy jöhessenek, és ugyanakkor legyen egy európai szolidaritás, hiszen Görögország és a többi dél-európai ország már nem bírja a nyomást. Köszönöm szépen, a úr a szó. spanyol. Bármi. Szerintem angolból jön. De hallottad? Még nem. De azt hiszem, hogy eh, angolból jön az is, mert izén, mert eh, csak a szlovák jön németből, a többi angolból jön. De nem jött semmit. Nem, nem, eddig nem. össze a kapcsolódott minden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 Oh, uh, Elnézést kérek, technikai probléma lépett fel Radev úr, kérem szépen, hogy egy picit várjon, illetve hogy engedje meg, hogy a végén adhassak önnek szót. Most Mario Loreznek adom meg a szót. Reméltem, hogy, remélem, hogy e- észtül is fölteltem a kérdésemet, ha már az észtelnösség képviselőjében beszélek. Azt mondta tehát, hogy Észtország szeretné kifejleszteni ezeket a kapacitásokat többek között az adatfeldolgozás terén is, és szeretnék kihasználni azt, hogy az információkat valóban meg tudjuk, alkalmazni tudjuk a megoldások megtalálásánál. A a regisztrációs, illetve ellenőrző folyamatok meggyorsítására mik a, ter- mik a terveik, ugyanis én azt hiszem, hogy itt vannak a legnagyobb szűk keresztmetszetek. Az adatvédelmet is megemlítette prioritásként. Szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogyha még egy évnél is kevesebb van arra, hogy az adatvédelmi rendeletet megvalósítsuk, viszont az elektronikus adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumot szintén jövő májusig el kell készül, készíteni. Hogy fog ennek az elnökség megfelelni? Köszönöm szépen. És akkor Lenárka, de a szót, nem pedig Rádeborhoz bízat érünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eh, eljött és megjelent előttünk. Úgy gondolom, hogy a következő néhány hónapban belügyi igazságügyi kérdésekben nagyon sok feladatunk lesz. Hagy tegyek föl két kérdés röviden. Az első az interoperabilitással függ össze. Meggyőződésem, hogy az interoperabilitás az egyik legfontosabb eh, prioritásnak kell, hogy lenne következő néhány hónapban. Tudom, hogy vannak általános aggályok és feszültségek az interoperabilitás tekintetében, az adatvédelem, a magánélet szentsége tekintetében szívesen venném, hogyha erről beszélne részletesebben is, hogy hogyan fog ezzel foglalkozni a következő hat hónapban. A második követés a migrációval, a menekültügyel menedékesekkel eh, kapcsolatos. Ennek egyik legfontosabb eh, vonatkozása, amely nincs, amelyet nem eh, kezelünk ilyen pillanatban, az a visszaküldési, visszafordítási politikánk hatékonysága. Van-e bármiféle konkrét elképzelés a kapcsolatban, hogy önök hogyan fognak ezzel kapcsolatban lépni a következő hat hónapban, hogy fognak ennek a rendszernek az eredményességéért tenni? Elnök, köszönöm. Radev úr készen áll a felszólalására? Igen, készen áll. Miniszter úr, az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió számára a migrációs válság. Nagyon régóta beszélünk erről, Görögország, Bulgária, Olaszország eh, határországai az Európai Uniónak és súlyos migrációs nyomást kell elviselniük földrajzi helyük miatt, elhelyezkedésük miatt. Régóta beszélünk arról is, hogy módosítani kell az európai menedékesügyi rendszert, jogalkotás, különösen a befogadási rendszert, és az olaszországi helyzet megerősíti azt, hogy gyorsan, hosszú távú megoldásokat kell találnunk, mert jelen pillanatban az Európai Unió határain nem fenntartható a helyzet. Ezért szeretném arra bátorítani önöket is, hogy tegyenek mindent a lehetőségekhez képest, tegyenek mindent meg annak érdekében, hogy általános megközelítés fogadjanak a Dublini a kapcsolatban. Így lehet a tranzitországokat meggyőzni arról, hogy együtt érzünk velük és szolidárisak vagyunk velük. Az európai jogalkotásnak azonban együtt kell járnia a visszaküldési eljárás reformjával is hiszen azokat, akiknek nincsen joga az Európai Unió területén tartózkodni, sürgősen és hatékonyan vissza kell fordítani. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a megfelelő eh, arányokat itt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Eh, akkor megadnám a szót eh, Vojt úrnak, hogyha szeretne beszélni. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Igen, igaza volt miniszter úrnak, kötelességünk a polgárainkat megvédeni, de az utóbbi hétvége óta tudjuk, hogy nem minden európai országban vagyunk erre képesek, hiszen Németországban a G20-asok találkozája alatt ö, ö, ö, sok ezer rendőr még a csúcs találkozót se tudta megvédeni, nemhogy a polgárokat és ez lehet, hogy azzal végződik, hogy megint be kell vezetni a határellenőrzést. Önök gondolkoznak ezen annak érdekében, hogy az extremizmusot extremizmust megelőzzék, illetve hogy megakadályozzák azt, hogy az európai polgárok ne tapasztaljanak ilyesfajta erőszak elharapódzást. Um, uh, Köszönöm kollégák! Úgy gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek a nagy része fölmerült a korábbiak alkalmával, és, és szeretném megkérdezni a minisztert, hogy válaszoljon a kérdésekre. Sorry, is did it, uh, Elnézést van még, aki szeretne felszólalni, a listámon más nem szerepelt. Rám kacsintott, és úgy éreztem, hogy én is beszélhetek, de most úgy tűnik, mintha... Hm? Szóval én beszélnék. Thank you very much. I thought I, I okay. Some, Where the, the Greens you know, must speak. Nos, uh, <laughs> in your body now, right? Pedig hát olyan finom volt, a, kifinomult volt a testbeszédem, elnök, az ön testbeszéde az mindig nagyon kifinomult. Szóval, az elmúlt hetekben a menekültek és a migránsok tömeges megjelenése volt a legjobb téma Olaszország esetében, és úgy gondolom, hogy a nem kormányzati szervek, szervezetek ott vannak a libiai partok mellett, és hajókkal mentik meg az embereket de jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi az a magatartási kódex vagy szabályzás, amely az ő tevékenységeket szabályozza, hiszen erről szó volt a, a francia, olasz és egyéb tagállami tárgyalások során. Milyen szabályok vonatkoznak ezekre a hajókra? Mit gondolnak, hogy lesznek biztonságos kikötők nem csak Olaszországban, hanem más tagállami országokban, és mondjuk Tunéziában, eh, akár eh, az Európai Unión kívül. A tunéziai megállapodások például nem nagyon haladnak előre. Az Európai Tanács elnökségének mi az álláspontja ebben a vitában? Relokáció Ugye júliusban lesz téma, szeptemberben lehet, hogy az a két téma, két év, ami eh, eh, ez a ez a 160 ezeres létszám eh, relokációra vonalkozott volna, ezt azonban nem tudjuk közel, megközelíteni, pedig ígéretet tettünk rá, mi lesz a megközelítés szeptember után. És végül ennek úr az interoperabilitás, interoperabilitással kapcsolatban szeretnénk megérteni, hogy mit gondolnak, hogy lesz automatikus kötelező adatcsere, vagy a tagállamok továbbra is mondhatják azt, hogy ó, hát automatikusan mi nem fogunk információkat cserélni mindenkivel az Európai Unión belül. Köszönöm. Elnök elnézést, hogyha nem vettem észre, hogy jelezte, hogy szeretett volna beszélni. Megkérném a következő témával felszólalókat, hogy, hogy nézzék el nekünk, hogy egy kicsit csúszunk. Gyorsan említeném azt is, hogy itt van nálunk a Bolgár Belügyminisztérium delegációja a Borg kísérletében. Üdvözöljük Önöket nagyon meleg szívvel. A bolgárok ugyanis nagyon keményen dolgoznak a következő soros elnökség ellátására és miniszter úr, most végre öné a lehetőség, hogy válaszoljon. Lugupeetud parlamenti liikmed. Kedves képviselők! Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akiknek kell már találkoztam, aztán az, a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek ezeket a fontos tervezeteket. Nagyon sokat segítettek abban, hogy megértsem, hogy hogyan működik az Európai Parlament, hogy mik a prioritások, és hogyan lehet előrelépni, milyen sebességgel. Tulajdonképpen három kategóriába sorolhatók a kérdések. Megpróbálom összefoglalni a válaszaimat ezeknek a kategóriáknak megfelelőtnek. És ezzel mutatom az elnökségnek a prioritásait, és hogy hogyan lépünk előre. Először a legfontosabb kérdés, Szippel asszony, és sokan említették, most nem akarom az összes nevet felsorolni, hiszen beszéltünk az olasz cselekvési terv, stb. Nos, tehát Olaszország valóban kapcsolatba lépett Észtországgal tíz nappal ezelőtt, ami három nappal volt a nem hivatalos találkozón, és kérték, hogy vegyük föl ezt a kérdést a napirendre, és nép, néhány nappal később a francia és német és az Európai Bizottsággal való megbeszéléseinket is megtartottuk Párizsban. Tehát ismertük ezeknek a találkozóknak és eszmecseréknek a tartalmát. Tehát már tudtuk, hogy lesz egy olasz kérdés, vagy egy cselekvési terv, amely az első legfontosabb kérdés. Tehát akkor megvizsgáltuk az olasz cselekvési tervet. A másik fontos dolog az, hogy nem tudtunk hivatalos döntést elfogadni, mert ez nem egy hivatalos tanácsi ülés volt, de mindesetre ödvezeltük ezt a cselekvési tervet, és többek között ez az civil szervezetek kérdésével is foglalkozott. Szeretném megerősíteni, hogy nagyon fontos kérdés volt, amiről sokat vitáztunk, és ez valóban Olaszország számára cselekvési terv a civil szervezeteknek és szeretnénk a többi tagállamnak a hozzájárulását is megvárni, és ezért különböző munkacsoportokban tartunk majd találkozókat, amelyek erre a cselekvési tervre alapulnak. És reméljük, hogy a többiek is hozzájárulhatnak majd ehhez a munkához. Tehát mi úgy értettük, hogy a, nem próbáljuk a civil szervezeteket korlátozni a munkájukban, hanem megpróbáljuk összehangolni a munkát. Hogyha a civilek és a szakmai beliek és a többi szervezet együttműködik, akkor együtt tudunk előrelépni. Tehát az együttműködés mindannyiunk számára fontos, tehát a civil szervezetek közötti, akik emberi életeket mentenek meg, és a többi szervezetek között. És nyilvánvalóan nem akarunk nyomást gyakorolni a civil szervezetekre annyira, hogy, hogy ne tudják ellátni a feladataikat. Nyilvánvalóan ez bizonyos spekulációkra ad majd lehetőséget, de ez történik majd. Nos, a Libiával kapcsolatos parti kapcsolatos kérdések. Nos, hogyha politikai hatalmat is mutatnak, akkor nyilvánvalóan lehetnek kétségűen. De akár tetszik, akár nem, a libiaiakra szükségünk van, meg kell védeni a földközi tengeri határokat, ugyanakkor Líbia déli határaira is kell gondolni hiszen onnan jönnek be az emberek, nem csak az észak-afrikai országokból, hanem például Bangladesből nagyon sokan jönnek, a sivatagon keresztül. Nagyon sokan el is pusztulnak közülük ott. Tehát most ki akarjuk használni e, e, ezt a lehetőséget, hogy e, ez a folyamat előre lépjen, és ehhez együtt kell működni Líbiával az Európai Uniós és Afrikai Vagyonkezelő Alapot ezért állították föl, és nyilvánvalóan a tagállamoknak is hozzá kell járni a, a finanszírozáshoz, hiszen csak így tudunk előrelépni. Tehát jobb együttműködésre van szükség azokkal az emberekkel, akik már ott vannak, és ez több tízmillió euróba fog kerülni. Na, akkor nézzük tovább a szolidaritás kérdését természetesen megint csak kapcsolódik az olasz kérdéshez. Az olasz kérdés elég, elég hirtelen jelent meg, de beszéltünk a szolidaritásról, aztán a különböző szabályozásokról és a felelősségekről. És együtt kell ezeket tekintenünk, hiszen most így látszik, hogy ez lesz a jó. A libiai válság ugyanis megmutatta, hogy nagyon gyorsan kell ezeket végrehajtani. A, ezeknek a tevékenységeknek az alapja amely az európai menekültügyi reform, amely már eléggé a megbeszélések végén tart, és a legfontosabb kérdés a szolidaritás ebben. És az Európai Unió az különböző tagállami különböző módon közelítenek a szolidaritáshoz. És vannak, akik nek nem tetszenek a különböző megoldások, de a legtöbb tagállam szoverén, és nem szabad elfelejtenünk, elfelejtenünk hogy egy nagyon hatékony visszatérési politikai, politika azon emberek számára, akiknek nincsen megfelelő védelme, és ezen kívül a határok védelme tulajdonképpen nagyobb hatáskör biztosít számunkra az előrelépéshez. Hogyha az, tehát lehet, hogy bizonyos tagállamok nem úgy látják a szolidaritásra, hogy mások, de a bizottságnak a saját mértékét kell alkalmaznia. Meglátjuk majd, hogy milyen lesznek a döntések, a határozatok, de azon tagállamok, amelyek a szolidaritásban részt akarnak venni, azok előre tudnak mozogni, mozdulni. Most a következő hónapoknak az ideje fogja meghatározni, hogy mi történik. Manapság a, ez a válság globális, hiszen a ma Olaszországban történő válság holnap bárhol megtörténhet. Nos, mi az, nézzük az átjárhatóság, az interoperabilitás kérdését. Először is szeretnék mindenkit bizteni, biztosítani arról, hogy a 21. században ez az egyetlen módja az előrelépésnek, hogyha a terrorizmus és a szervezet bűnözés ellen akarunk harcolni. Tehát a bűnöldöző szerveknek a munkáját hatákony módon kell elvégezni, és ezt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha egy valóban működő adatcsere mechanizmus van jelen. Az adatvédelemmel kapcsolatban az észt példára alapozva azt tudom mondani, hogyha nagyon jól szervezettek az adatbázisok, amelyek kommunikálnak egymással és az emberek eh, ellenőrzése alatt áll, amelyekben eh, lehet eh, azonosítani a, a visszaéléseket az adatbázissal, és különböző hozzáférési eh, szinteket lehet eh, megállapítani a különböző bűnöltöző szervek számára azért, hogy az adatokat megfelelően védjék, akkor ezt meg lehet valósítani eh, egy korszerű, átjárható adatbázissal ez azt jelenti, hogy sokkal több munkát kell végezni ezzel kapcsolatban. Nos, vannak olyan kollégák, akik mondták, hogy, hogy nagyon gyorsan kellene előlépni. A, a Schengeni információs rendszerrel kapcsolatban Eh, úgy nézem, hogy egyre jobban megértjük egymást, és össze lesz egy eh, egy eh, belépési, kilépési rendszer kapcsolatos ülés, és már a küszöbön állunk a megoldást illetően. Tehát az össze, össze fogjuk először kipróbálni ezt a rendszert. Nos, a, én, én magam is támogatom ezt a gondolatot, a rendőrségi együttműködés kérdését, ahol információcsere történik a különböző weboldalakkal kapcsolatban, amelyek a radikalizációt támogatják. Eh, Avramopoulos eh, biztos úrral elmentem a szilikonvölgybe, a szilíciumvölgybe, és eh, találkoztam a legnagyobb cégeknek a vezetőivel, ahol már léteznek ezek az adatbázisok, és figyelembe kellett venni, hogy ezek a vállalatok, amelyek tulajdonképpen egymás versenytárgyai együttműködnek azért, hogy az interneten történő radikalizációt megfékezzék. Nyilvánvalóan az Európai Unióban egyetlen ter, szervnek kellene ezt a munkát elvégezni, és most E, tulajdonképpen az, a radikalizáció elleni intézkedésekről beszélünk. Most pedig egy olyan témára térek át, amelyel kapcsolatban több kérdés is volt. A harmadik országokból való áthelyezés kérdése. A soros elnökségen belül nekem az a feladatom, hogy a tagállamokat felszólítsam arra, hogy tegyék lehetővé ezeket a relokációs Itt ország a létszám szempontjából körülbelül a lista közepén található, és elő fogjuk készíteni mi is a helyzetet. De az olasz helyzetről is szeretnék beszélni, ugyanis ott is fogunk hotspotokat létrehozni, ahová át lehet helyezni embereket, és majd onnan lehet őket tovább küldeni. Köszönöm szépen a kérdéseket, remélem, hogy legtöbbjüket meg tudtam válaszolni, és remélem azt is, hogy a vitát majd folytatni fogjuk. A parlament szerepe rendkívül fontos, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagyon jó együttműködést fogunk tudni folytatni. Biztos vagyok benne, hogy többükkel ismét fogok találkozni, és többet tudhatok meg arról, hogy milyen elvárásaik vannak akár a válság megoldása, akár más hosszú távú politikai problémákat illetően. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések Többek között Libia kérdése is rendkívül fontos, aktuális kérdés, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem sokára megint találkozni fogunk. Július 24-én lesz például egy Libiáról tartott ülés, amely szintén megmutatja, hogy fontos a téma, és hogy milyen sebességgel szeretnénk folytatni a munkát a különböző dokumentumokon, dossziékon nagyon sok dosszié van éppen forgalomba, és megpróbálunk minél rugalmasabban eljárni a kezelésükkor. Minden esetre ez nagyon jó első találkozó volt miniszter úrral, és örülünk annak is, hogy holnap még sor kerül a különböző igazságügyi kérdésekre, például a pénzmosás kérdésére is. Köszönöm szépen a fegyelmet, kollégák, elnézést kérek, egy picit le vagyunk maradva a kitűzött idő tervhez képest, úgyhogy már sietnék is tovább. Köszönöm szépen még egyszer miniszter úrnak a részvétel. Tehát a 2018-as Európai Uniós költségvetésről lesz szó. Elnézést kérek, hogy kicsit késtünk ezzel. Egy, a jelentéstervezet bemutatására már is átadom a szót tervezet megírójának. Köszönöm szépen, remélem, hogy félig le tudjuk majd a dolgot, mert utána el kell mennem. Tehát a harmadik fejezet alatt e, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat Uh, 21,6, illetve 17% körül csökkentették a 2017-es évhez képest, viszont 817 millió euróval kiegészítették a fejezet, a hármas fejezet rugalmassági eszközeit, bár én nem vagyok benne biztos, hogy ez megfelel majd a céloknak, különösen azért, mert a belbiztonsági alapot 35,6%-kal kívánják csökkenteni a 17-es adatokhoz képest. Nagyon sok biztonsági gond van, probléma van Európa szerte, és például a Szíriából érkező vagy Irakból érkező külföldi harcosok beáramlása is kérdés lesz, hiszen az ISIS még mindig már ezekbe a két, ebbe a két országba húzódott vissza. Nem valószínű, hogy az adott ügynökségek képesek lesznek a csökkent büdzsével is operálni. Az ETS és a határregisztrációs rendszer megteremtésére is kellene pénzforrások annak érdekében, hogy ezeket teljes mértékben meg tudjuk valósítani. Ezek ugyanis az unión belüli biztonság elengedhetetlen feltételei az a menekültügyi, migrációs és integrációs alapokat is ki kifosztotta a tanács, mert hogy állítólag a menek, menekült kérelmek száma csökken, viszont a nyugat-balkáni útvonal, illetve a, medite, a földközi-tenger közép középén lévő útvonal, különösen a líbiai útvonal egyre aktívabbak, és ezért véleményem szerint szükség van itt is további forrásra annak érdekében, hogy egy újabb migrációs hullámot elkerüljünk. Az legutóbb, amikor nem készültünk föl erre, akkor olyan helyzetbe kerültünk, amit aztán hónapokig nem tudtunk uralni. Az, az AMIF alapokra szánt pénzeket tehát át kellene gondolni. Aztán a bel- és igazságügyi ügynökségek az ők költségvetéseik, illetve a felállítási terveiket emelték, de nem megfelelően. Például az eu nak rendkívül fontos feladata van abban, hogy biztosítsa hatékony és eredményes információcserét, illetve mivel több feladatot osztottak ki rá, sokkal több alkalmazottra is lenne szüksége. A kiberterrorizmus, az embercsempészet, a kiberbűnözés egyre növekszik, és ezért kérnénk a bizottságot arra is, hogy az alkalmazottak számának csökkentés helyett inkább növekedését fontolja meg emiatt. Várom a kollégái megjegyzéseit ehhez a vélemény tervezethez, és minden kérdésre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Nagyon fontos fejezetekről van tehát szó. Mindjárt át is adom az árnyék előadó kollégáknak a szót. Először Barbarának az EPP-től. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezt a véleménytervezetet, amelyet az előadó elkészített. Abban egyetértünk mindannyian, hogy az Európai Bizottság által javasolt AMIF, illetve ESI, ISF csökkentéseket illeti, ezeket át kellene tényleg még egyszer gondolniuk. Az ami felkapcsolatban azt kellene aláhúznunk, hogy a csökkentések különösen az integrációs, illetve a visszatérési ö, lépések miatt nem indokoltak, ö, és a menekült, illetve menekült ügy, illetve a migráció területén a Dublini rendelet felülvizsgálatát is javasolták. Egy, ezért ezt kötötték össze a finanszírozással, tehát ahogy elfogadják a Dublini rendeletet, rögtön kellene egy módosító levelet készítenie a bizottságnak. Ugyanakkor az, eh, az információs eh, rendszer belső, belső biztonsági alap az embercsempészet és a terrorizmus miatt is rendkívül fontos lenne, hogy megmaradjanak a, a pénzek, és úgy, ugyanez vonatkozik az ügynökségekre is, amelyek a bel- és igazságügyi területen dolgoznak, nekik is megfelelő források kellene ahhoz, hogy el tudják végezni a munkájukat, tehát az EULISA, az Europol, az Eurojust, igényeit is világosan ki kell domborítani. Néhány módosítót majd be fogok adni, tehát az ez előbb említettek tárgyában, és várom a vélemény véglegesítését, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalásukat augusztusban. Köszönöm a szót. Köszönöm, akkor a szocialisták részéről Szilvia Dion követ. Ugyanebben a gondolatmenetben szeretné fogítatni a gondolatokat, és egy kicsit a csalódásomnak hangot adni ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy a hármas fejezet a humanitárius cselekvésekre megfelelő eszközöket biztosult, ugyanakkor ez a csökkenés nagyon jelentés, mert nem veszi figyelembe a migrációs problémákat. Emlékeztetni szeretnék, hogy a, a, mi történik Olaszországban és Líbiában. És szeretném jelezni, hogy a különböző ügynökségeknek szánt összegek a, a, menekül, a, a menekült jogra nem elegendőek, tehát úgy érzem, hogy én is fogok módosítókat benyújtani, a fogadás és a integráció kérdésében. Thank you very much, Sylvie. Köszönöm szépen, Szilvi. Nincs több árnyék jelentéstevő, úgyhogy a Priúr, meghallom meg a szót, Gerard, önél szó. Nem szépen, elnök úr. Rövid leszek. Egyetértek a kollégánknak a véleményével, csak szeretnék, szeretnék két elemet hangsúlyozni. Az első, az már egy szavazattal kapcsolatos volt a egy másik szakbizottságban az Eurodakkal kapcsolatban. Sophie Nozzel, az Európolon belül egy műveleti egységgel egyetértett azért, hogy ezeknek a felülvizsgálat a feladata, és az áldozatokkal, a gyerekekkel kapcsolatos, akik embertelen bánásmódban részesülnek. Ezt az Eurodagban megszavazták, és azt szeretnénk, hogy az Eurodaknak meglegyenek az eszközei, hogy ezt a feladatot ellássák. Aztán szeretnék, szeretném támogatni azokat a kollégákat, akik a, az EU-lizával kapcsolatban letették a voksukat. Ugyanis az EU-liza olyan fontos adatokat kezel, amelyek a biztonsággal és a személyiségi jogokkal kapcsolatos és és az EULIZával kapcsolatban 2015-ben két és fél milliót a, fizettek a külső szakértőkben, és a következő évben 6 milliót. Szerintem ez egy nem megfelelő politika, meg kell erősíteni az EULISA feladatait és az adatvédelemmel kapcsolatos munkáját. E, összefoglalva, elnök úr, egyet értek Péternek a véleményével, és majd benyújtok módosítókat ezekkel a problémákkal kapcsolatban, amelyeket most említettem. Thank you very much, Köszönöm szépen az elemzését. A múlt heti tanácsülés, elnézést valaki hogy beszélek fülembe, tehát eh, a múlt héti tanácsülés alkalmában is volt eh, egyeztetés a plusz finanszírozása kapcsolatban. Eh, Pitvenek adnám meg a szót, hogyha szeretne kommentálni ez a kapcsolatban, amit a kollégák elmondtak. Thank you, Chair. <clears throat> well, I'd like also to say... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném elmondani a kollégáknak, a jelentést, árnyékentéstevőknek, hogy fontosnak tartom a munkájukat, és köszöntök mondok ezért. Várom a módosítókat, amelyek frissítik majd a tervezetet, és Zserádra és mindenki másra is gondolok. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindig vannak technikai problémák, hangokat hallunk, próbáljuk megoldani ezt a gondot. Eh, mindenesetre július 21-e eh, határidő eh, a költségvetési és egyéb módosítók benyújtására. Köszönöm szépen a kollégáknak. Én még egyszer elnézést kérek mindenkitől, aki a következő napi pont miatt jött, de későn kezdünk. Az ötödik napi pont a büntetőjogi együttműködés az Európai Uniós Ügynökség. A büntetőjogi együttműködés Európai Uniós Ügynöksége az Eurojust eh, a 2009-es eh, eh, módosítás óta tovább folyt a munka. A hangzat az, hogy a bizottság visszabonizálja az Eurojustot, Eh, annak a hatékonyságát, az operatív eh, eredményességét kell erősíteni, és szerepet kell biztosítani a parlamentnek és a tagállami parlamenteknek is. Eh, a bevezetőt szándékosan rövidre fogta, mert kevés az idő elnézés a késés miatt, és rá is, hát meg is adnám a szót a jelentéstevőnek, hogy a tervezetét, jelentéstervezetét előadja. Köszönöm szépen, elnök úr. Először a keretről, tehát az Eurojust segített a kölcsönös bizalmat ki, megteremteni az államok között, illetve kiegyenlíteni, áthidalni a különbségeket a különböző rendszerek között, és ezzel a különböző jogi problémákat hamarabb meg lehetett mm, oldani, amikor különböző megkeresések voltak, illetve eh, segített a kölcsönös elismerések eh, területén is, amikor határon átnyúló bűnözésről volt szó, segítette a nyomozást, illetve a bűnöldözést. Viszont a szervezet, határokon átnyúló szervezet bűnözés robbanásszerűen nő, ugyanígy a terrorizmus, a kábítószerkereskedelem, a kiberbűnözés és a gyermekpornográfia és ezeknél a bűncselekményeknél olyan bűnözők vannak, akik a határokon átnyúló jelleggel működnek, nagyon mobilisak, és az Európai Unió több tagállamában tevékenykednek. Tehát ez az a környezet, amiben találhatjuk magunkat, és pontosan ezt az igazságügyi, ezzel kapcsolatos igazságügyi együttműködést szeretné az Eurojust ösztönözni, illetve segíteni, külön a tagállamok illetékes határ, határ, hatóságai között, és ennek most különösen nagy a jelentősége. A bizottság tehát egy javaslatot tett arra, hogy az Európai Uniónak a büntető igazságszolgáltatási együttműködésében létesüljön egy ügynökség, 2013. júliusában a tanács egy általános megközelítést fogadott el, de az európai ügyészségre vonatkozó rendelkezésekre ez nem terjed ki. Ugye ez, a két testület között van egy különös együttműködési, illetve összefüggési tényező, amely egy kicsit meglassította a munkát, és emiatt nem sikerült az európai ügyességet megfelelő gyorsasággal megteremteni. Tehát a rendelet a rendes jogalkotási folyamathoz tartozik, és így nem kell darabonként el viszonyulni a tanácsnak ehhez, hanem egy általános megközelítést kellett elfogadnia. Ez most rész lesz, részben sikerült is és az Eurojust, illetve az Európai Ügyészség közötti kapcsolat, illetve összefüggés az, ami egy kicsit még tisztázatlan. Eh, illetve vitás. Az a bizottsággal és az árnyék előadókkal is meg, megbeszéltem az ügyet, és igazából általánosságban jelentéstevőként támogatom a tanács és a jelentést, illetve a jelentés nagy részét erre építettem föl, illetve ehhez hangoltam a bizottság messze menő intézkedéseket javasolta az Európai Ügynöks, Ügyészség megteremtésére is, és ez azért is jó, azért is az Eurojust példájára kellett, vagy formájára kellett építeni, mert a, 86-os cikke, a szerződés 86-os cikke ez, ezt mondja ki de ugyanakkor még az eh, ügyészséggel kapcsolatban eh, nem eh, minden állam jelentette be, hogy együtt akar működni, 19 állam hajlandó, ugyanakkor, illetve most már, hogy Olaszország is részt vesz, most már 20 ország hajlandó megerősített együttműködésre az ügyészség területén. Az Európai Ügyészség megalapítását azt hiszem mindannyian üdvözölhetjük, én is, üdvözlöm, hiszen így az arányosság, különösen akkor, hogyha az arányosságot és a szubszidiaritást tiszteletben tartják, és hogyha a, a bűnüldözés alapvetően mindig a nemzetállamok szintjén fog folyni. A megerősített együttműködést most meg kell indítani, és E, igazából jobb lett volna, hogyha e, egyhangulag döntenek így a tagállamok, mert a sokkal többet tudott volna adni a bel- és igazságügyi területnek. Hát most meg kellett próbálnunk e, egyrészt ezt bírálni, másrészt pedig tisztázni, hogy az Európai Ügyészség, az Eurojust, illetve a tagállamok között milyen a felelősségek megoszlása. Ez, ennek a definiálása nagyon fontos annak érdekében, hogy ne legyenek hiányosságok, illetve ne legyenek kettős eljárások annak a ténynek a fényében, hogy az ügyes, ügyészség az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen ható bűnügyekben megosztott hatáskörrel fog csak rendelkezni, nem pedig kizárólagossal. Itt valószínűleg lesz egy ütközés, és ezért nagyon fontos, hogy a két testület felelősségi körét minél pontosabban meghatározzuk. Szerintem az Eurojustnak akkor kell felelősséget adni az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében, ahol, illetve amikor az Európai Ügyészség nem felelős. Ezt azért kellene véleményem szerint kimondani, hogy ne legyenek jogalkotási hézagok, tehát azok az államok esetében, amik, amelyek nem vállalták be a megerősített együttműködést, és nem vesznek részt az Európai Ügyészség munkájában, az ő esetükben akkor a pénzügyi érdekek elleni bűntények az Eurojust hatáskörébe kell, hogy essenek. A jelentés az adatvédelemről is szól. Itt különösen azt a tanácsi döntést üdvözlöm, amely szerint meg kell különböztetni a műveleti, illetve az administratív személyes adatok tényét, illetve fajtáját, és véleményem szerint csak az operatív, tehát műveleti vonatkozású adatokra kell, hogy vonatkozzon ez a rendelet, hiszen Cornelia Erst foglalkozott a 45 per 2001-es rendelettel, amely az adminisztratív jellegű személyes adatok kezeléséről szól, és nagyon jónak tartom, hogy ezt a két fajta személyes adatot a tanács szándéka szerint el kell, hogy különítsük. Ez a specifikus megkülönböztetés vonatkozik egyébként az Európolra is, 2016 óta, illetve az Európai Ügyészségre is ez fog majd vonatkozni még, még egyszer határozottan alá szeretném húzni, hogy a, hogy a 45 per 2001-es rendelet tehát rendelet reformja keretében ki kell bővíteni majd a műveleti vonatkozású adatok definícióját is. Aztán a működési és adminisztratív feladatokat úgy is szét kívánja választani a bizottság, hogy egy ügyvezető testületet alapít az Eurojust számára. Én ezt átvettem szintén, hiszen ez így lehetővé teszi, hogy az Eurojust a szakkérdésekkel foglalkozzon, az ügyvezető testület pedig támogassa őt az administratív feladatok elvégzésével, és így az Eurojust az a műveleti operatív feladatokra tud koncentrálni a bizottságnak ebben az ügyvezető igazgatóságban, ügyvezető testületben való jelenlétét, illetve képviseletét szeretném egy tagra korlátozni, hiszen az Európolnak is, az Európol testületében is erről volt szó. Úgyhogy ezt kiigazítottam a javaslathoz képest. Még néhány szót a Brexitről, illetve Írország-Dánia kérdéséről. Ugye az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt e, ebben az együttműködésben, és Dánia sem dolgozik a rendeleten, illetve nem akarja, hogy kösse, kösse őket ez a rendelkezés és ezeknek az országoknak a, az opt-outja igazából eléggé sajnálatos, sajnálatos, hogy nem vesznek részt ebben, hiszen minden tagállamra szükségünk lenne. Ezért én azt javaslom, hogy ezekkel a tagállamokkal készítsünk megállapodási egyezményeket, tárgyaljunk ki az Eurojust és ezen tagállamok között megállapodási egyezményeket. Ez nagyon sokat segíten az ügyön. Köszönöm. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők sorát eh, a szocialisták részéről kezdi kolléganőnk. Köszönöm szépen, elnök úr! Fasz úrnak eh, nagyon megköszönöm ezt a munkát, igazán eh, részletekbe menő jó dokumentumot készített, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy még a nyári szünet alatt átolvashatjuk a szöveget, és a módosító indítványok beadását szeptember elejére halasztották. Nagyon fontos ez, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem lett volna arányos miután ezt a dossziét annyira sokáig készítettük elő, hogy most még a nyári szünet előtt kellett volna meghatároznunk a be, beadási határidőt. Úgyhogy köszönöm, Axel, hogy ezt lehetővé tetted. Axel is elmondta, hogy a bizottság javaslata már négy éves, és az időközben eltelt időben már az Európai Ügyészség is majdnem megvalósult, Természetesen fontos, ahogy meg is állapodtunk, hogy ha már világos, hogy az Európai ügyesség hogy fog működni, akkor az Eurojust rendelkezéseket is liszabonizálnunk kell, hogy ezek egymással összhangban legyenek, és nagyon világosan meg kell, különbö- meg kell határozni, hogy melyiknek milyen felelősségei vannak, hogy ne legyen sem hiányosság, sem kettős feladat végzés. Különösen azt szeretném kiemelni, hogy tehát, hogy mind a két testületnek világos feladatkör meghatározásra lesz szüksége. Még egy pontot említenék, amelyet át kellene gondolnunk hiszen időközben született az Eurojustról egy értékelés 2015-ben. Persze más előjellel, más körülmények között, de akkor is meg kellene néznünk, hogy az az értékelési folyamat, amely a bizottság javaslata után indult el, és hát egyébként már az is két éves, hogy ennek fényében hogy folytassuk a munkát. És végül az adatvédelemmel kapcsolatban be kell valljam, hogy első pillantásra számomra nem volt egészen világos, hogy ez a kétfajta személyes adat meg, megkülönböztetés, ez mire ment ki, de ezt most már megértettem. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. E, megadom a szót e, Natalie-nak, az AD átmikentés tevőjének. Köszönöm szépen, Claude. Én is üdvözlöm ennek az ügyönnek az elindítását, hiszen 2013 óta húzódik már. És végre a megerősített együttműködéssel elindíthatjuk a munkát ezen a reform, ezzel a reformmal kapcsolatban ez az Eurojustnak a működési lehetőségeinek az áttekintése, hiszen egyre nagyobbak, számosabbak a bűncselekmények. Axel Voss jelentése is részletes munkát végzett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nyilvánvalóan a nyári szünet alatt kihasználhatjuk ennek a új ötleteinek a felfedezéséhez. Három megjegyzésem lenne három munka, munkával kapcsolatban szeptemberre. Maga a jelentés kapcsolatos munka világosabbá teszi e, a e, kérdéseket, mint ahogy a kollégák is e, hangsúlyozták, amelyek a különböző hatásköröket, a különböző szerveknek a hatásköreit teszi világosá, ezzel is biztosítva az igazságszolgáltatás biztonságot. Ezen kívül üdvözlöm a, a, az Eurojust és az ügyészségnek a hatáskörének a meghatározását, és a kettő közötti határokat, de és, és elkerülni az átfedéseket. Három gyors megjegyzésem lenne amely a módosított költségvetéssel kapcsolatos. A frakciónk nagyon figyel arra, hogy minél európaiabb legyen az egy ügynökségnek a munkája, tehát a minél inkább közösségi, ezen kívül az eljárási jogok és a személyi adatoknak a védelme is fontos kérdés a frakció számára, és végül annak a kérdése, hogy hogyan működjünk egyet az emberek, azokkal a tagállamokkal, amelyek a tagjai ennek, vagy nem tagjai. Ugyanis nagyon széles körül a védelem, amelyek között megvannak a különbségek. Nos, a frakció ezekkel a kérdésekkel fog foglalkozni majd nyáron. Thank you very much, Köszönöm szépen, Natalie. Az ECR árnyék jelentéstevőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm az előadó munkáját, ezt a kiváló jelentést. Úgy gondolom, hogy az Európai Ügyészség nem jöhetett volna létre az egy, egy egyhangú döntés nyomán, és emiatt aztán az volt a kiút, hogy az eurojust osszák meg a felelősségeket, és így az, az ügyészség a ügyészséget nem kell túlterhelni a kiberbűnözés, illetve a gyermekpornográfia terén. Ugye tudjuk egyébként is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem szeretnének az európai ügyészséggel együttműködni, hanem az Eurojust tagja szeretnének csak lenni, ezért nagyon fontos, hogy legyen legyen megfelelő feladatmegosztás, illetve hogy minél jobban tudjuk támogatni mind a két testületet megállapodásokon keresztül. És úgy látom, hogy ezt nagyjából minden frakció támogatja. Pozitív vonás az is, hogy az, az is, amit a jelentés szerzője a szervezeti felépítésről ír, tehát, hogy legyen európai szinten egy együttműködés, illetve ugyanakkor bízzanak a tagállamok egymásban, illetve európai szinten bízzunk a tagállamokban, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz hatékony a rendszer. És szerintem is fontos, hogy legyenek olyan külön megállapodások azokkal az államokkal, amelyek kiszavaztak, amelyek nem vesznek részt a bel- és igazságügyi együttműködésben, tehát Dániával, Írországgal és egy Egyesült Királysággal, annak érdekében, hogy ők is együtt tudjanak működni az eurojust Thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, Albright úrnak maga szó. Köszönöm szépen. Én is az árnyék jelentéstevők eh, képviseletében Eh, szólalok meg, helyettesítem kollégámat. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentés tervezetért, az Eurojust alapvető fontosságú eh, szerve a tagállamok közötti bizalomépítésnek és együttműködésnek ezen a területen. Az Eurojust eh, felülvizsgálatát az Európai Unió jövőbeni ügyészi hivatalának eh, eh, célkötetéseivel összhangban kell eh, alakítani. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a kompetenciákat ennek megfelelően harmonizáljuk, és pontosan meghatározzuk, hogy hogyan lehet koordinálni, illetve hogyan lehet a konfliktusokat elkerülni a két szerv között. Garantálnunk kell, hogy szoros együttműködés jön a két szervezet között, és különleges kapcsolat kerüljön kifejlesztésre, mondjuk az üléseken a részvétel és az eszmecserék szempontjából. Az Eurojust és eh, az Európai eh, ügynökség együttműködésére szükség van akkor, hogyha például a határon átnyúló eh, bűnözéssel szemben föl szeretnék hatékonyan venni a küzdelmet. Úgy gondolom, hogy az adatvédelmi ügyekre itt is egy külön keret került kialakításra más ügynökségekhez hasonlóan, és úgy gondolom, hogy az új EU-s adatvédelmi keretrendszer szempontjából a parlament részéről szeretnénk, hogyha ez egy egységes védelem lenne valamennyi ügynökség esetében, ahogyan az egyébként az Európai Unió más intézményei és testületei szempontjából már a valóság jó ezt a két eh, fejlődést, eh, fejlődési vonalat eh, összekötni, hiszen ez kimaradt az Europol rendeletből és a Frontexből is mindeddig. De mindent nem teszünk annak érdekében, hogy a javaslatokkal tudjunk olyan javaslatokkal és módosítókkal tudjunk előállni, amelyik, amelyek a, ennek a dossziének a sikeres lezárását a lehető legjobban lehetővé teszik. Elnök, köszönöm szépen. Akkor megadom a szót Volszúgarnak, mint jelentéstevőnek. De nem is, hanem a bizottságnak adom meg a szót elnézést. Megkérném a bizottságot, hogy röviden szólaljon meg, majd utána fog Vossz úr eh, felszólalni, mint jelentéstevő. Bizottság a szó. Köszönöm szépen, semmi gond mi is azzal szeretnénk eh, kezdeni, hogy köszönetet mondok jelentéstevőnek, nagyon sok munkát végzett, tudjuk, hogy eh, milyen munkába került ennek jelentésnek az elkészítése, és nagy mértékben egyetértünk a javaslatokkal. Nyilván nincs elég időm arra, hogy az összes benyújtott módosítóról beszéljek, nagyon hosszú jelentés ez, de van két ügy, még inkább politikai és elvi kérdések, amelyekre szeretnénk kitérni a Libeszakbizottság eh, előtt. Az első az az, hogy amikor a javaslatot előkészítettük, különösen az ügynökség szerkezetével kapcsolatban, struktúrájával kapcsolatban, akkor természetesen a decentralizált ügynökségekre vonatkozó megállapodás közös megközelítésre alapoztunk. Ez ugye 2012. júliusi eh, megállapodás. Ez a közös megközelítés azt szeretném biztosítani, hogy a különböző ügynökségekre hozott döntések következetesek legyenek ennek a közös megközelítésnek a bizottság számára az egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy lehetőség van a bizottságnak arra, hogy részt vegyen a legmagasabb szinten a döntéshozatalban, az ügynökséggel kapcsolatban. Általában a menedzsment volt az igazgatóság eh, eh, eh, ez a szervezet, ugye ilyen szervezet van az Eurojustnál is, maga a kollégium a testület. Úgy gondolom, hogy a bizottság eh, a eh, végrehajtási eh, testületben, az Executive Boardban ugyan képviseltetve van, azonban a csak döntés előkészítő szerv, úgyhogy igazániból nincs meg az a pozíciónk az Eurojustban, ami általában a többi EU-s ügynökség esetében biztosított a bizottság számára. Ez nagyon fontos kérdés számunkra, és nyilván ez fontos lesz a trilógus során is, ehhez ragaszkodni fogunk másrészt. Az adatvédelemmel kapcsolatban is lenne néhány felvetésem. Eh, Albrecht úrral eh, nagyban egyetértünk abban, hogy mi is közös megközelítést szeretnénk látni a különböző, tag, a eh, különböző ügynökségek esetében, és úgy gondolom, hogy ebben mindig következetes álláspontot és vállalt, álláspontot is képviseltünk. ez a 45 2001-es eh, rendelet szellemében kialakított egységes szabályozás lenne. Persze vannak lehetőségek ennek az általános szabályrendszernek a kiegészítésére is, és ezek is szerepelnek a javaslatunkban. Nyilván folynak a tárgyalások, eh, az ezt követő eh, utódrendelet megszövegezésével kapcsolatban. Örülök annak, hogy most éppen hol tartunk. Úgy gondolom, hogy az eredmény, és köszönet a kollégáknak, örömmel fogok velük együtt fogok dolgozni a trilógus során is. Ennek köszönöm szépen, akkor Vosszornak adom meg a szót összefoglalásra. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ich danke auch allen. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes felszólalónak a megszólalásaikért, a bizottságnak is túlságosan sok mindent ehhez nem akarok hozzátenni, de talán annyit elmondhatok, hogy azért eh, halasztottuk el ezt, a szeptemberre, és ez jó ötlet volt, mert ez lehetőséget az embereknek, hogy részletesen megnézzék. Köszönöm szépen a titkárság jó munkáját. E, gyakorlatilag csak tíz napot vesz, veszítünk e, az egész e, folyamatban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eh, a titkárság azt javasolta, hogy tegyük át a határidőt. Az adott, adatvédelemmel kapcsolatban különösen az Europol, illetve az Eurojust eh, különleges voltát eh, figyelemben kell vennünk, és ezért kell kész, két részre osztani a személyes adatokat, tehát attól függően, hogy milyen a megfelelő hozzáállás, és ugye az ENSZT jelentésben is az volt, hogy a műveleti személyes adatokat kell csak gyűjteni, és azt hiszem, hogy így, ez így összhangban van, és értelmes dolog, hogy itt is ugyanezt tegyük, hiszen az Eurojust-nak alapvető érdeke, hogy bízzanak a tagállami ügyészségek benne, és talán ezért kell, hogy legyenek ilyen különleges előírások. Persze ezt is át lehet még egy kicsit gondolni. Minden esetre attól igenis óvnék, hogy azt kezdjük el átgondolni, hogy hát ha mégis ugyanolyan szinten kell a személyes adatokat kezelni. Én úgy gondolom, hogy ez a megkülönböztetés ez sokkal jobb ötlet, sokkal jobban illik a jelenlegi körülmények között a, a képbe. Ami a bizottság javaslatát illeti, a többi pontokat én megértem, hogy mit szeretnének elérni, de a büntetőjogi ügyek azért nem egészen ugyanazok, mint a többi ügynökségnél, és úgy gondolom, hogy ezért inkább az Europolnak megfelelően az Europol képére kell alakítanunk az Eurojust helyzetét is. Én is örül, várom tehát nagy örömmel majd a szeptemberi folytatást, és megnézzük, hogy majd a még fennmaradó, tisztázandó részeket sikerül-e előkészíteni. Remélem, hogy minél nagyobb egyetértésre tudunk majd jutni a dokumentumot illetően, hiszen nagyon jó lenne, hogyha támogatást kapna az anyag, és minél előbb mehetnénk a háromoldalú párbeszéd felé. Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon átfogó interjú, megbeszélés volt. Köszönjük szépen. Most jön a 6 helyettes 8-as napi rendi pont. bocsánat, szeptember 4-e a módosítók benyújtásának a határideje. Hiszen akkor a, jöjjünk most a 6-7-8-as napi rendi pont. Ez a Schengeni információs rendszerrel kapcsolatos. És a Lenárz úr a e, jelentéstevője ennek a e, jelentéstervezetnek. Először ő kap szót, aztán a bizottság Nos, akkor parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány bevezető jelentést tenni. A Schengeni információs rendszer az Európai Unió adatbázisa amely a különböző bűncselekményekkel foglalkozik, például lopott autókkal, vagy pedig a keresett bűnözőkkel, stb. Ezen kívül ez vám és igazságszolgáltatási együttműködés is. A SIS 4 milliárd megkeresésre válaszolt. Ez nagyon fontos. A szabad mozgás szempontjából, ugyanis ez az, e, e, e, ez az érték nagyon fontos az Európai Unió számára. Ez itt együttműködést jelent a különböző igazságszolgáltatási igazság, üldöző szervek számára. Épp ezért nagyon fontos a sziszet megreformálni, hogy a jelenlegi kihívásoknak megfeleljen. A parlament szeretné megköszönni a a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a megtett javaslatokat, de ennél tovább kell lépni. És, és a következő javaslatokat teszem. A SIS hozzájárult ahhoz, hogy a bűnözés ellen gyorsabban és hatékonyabban harcolhassunk. Ezért a tagállamoknak kell szolgáltatni az összes információt, és megosztani ezeket az Európollal. A SZISZ védi az, a gyermekeket, akiket fenyegetik, a migráns gyermekeket, de mindegyiknek az adatait be kell a SZISZ-be venni. Hogyha átszelik az országhatárokat, akkor kevesebb védelemben részesülnek. Épp ezért a SZISZ egyre fontosabb a biztonság szempontjából azért, hogy a megfelelő válaszokat megtaláljuk. Épp ezért a központi rendszernek a kapacitását meg kell erősíteni, és a különböző hiányosságokat kiküszöbölni. És jobb rend, a jobb rendszer az jobb biztosítékokat jelent, épp ezért a sis 2-t meg kell erősíteni, a megfelelő finanszírozást is biztosítani kell. A parlament mindig harcolt a tervezett megerősítés mellett és a biztonság megőrzése mellett. Most szeretnék néhány részt beszélni hat termelőről. Mint tudják, a SIS ez egy központi rendszer, eh, a Strasbourgban és Ausztriában is van egy központja. A bizottság azt javasolja, hogy minden tagállamnak eh, eh, lehessen kapcsolódni a központi rendszerhez. Szerintem nem ez a megfelelő megoldás. Eddig a bizottság nem tudta megfelelően igazolni a politika változást, a szakpolitikot. Az ISIS egy és kettővel kapcsolatban a, tulajdonképpen a bizottság nem is pártolta ezt a javaslatot. Ezen kívül a nemzeti és központi szinteken nem követték ezeket a különböző rendszerekkel, mint a, a belépő-kilépő rendszerekkel kapcsolatban, és ezen kívül nem felel meg a magas szintű munkacsoport munkájának, aki az információ cserével foglalkoznak a jelenlegi kompromisszumot elfogadják, akik, azok a tagállamok, akik szeretnének egy nemzeti kópiát kérni, azoknak meg kell adni, akik meg nem, azokat nem kell kötelezni arra, hogy kialakítsanak egyet. Ugyanakkor a központi rendszernek mindenfajta problémával meg kell tudni birkóznia, épp ezért ennek a megerősítését javaslom és pedig úgy, hogy aktív megoldást találjunk a Strasburgi és az ausztriai rendszerek párhuzamos működésében. És ilyen módon ö, ö, tudjunk ö, megfelelni a ö, megnövekedő megkereséseknek és biztonságnak. És ezen kívül ö, biztosítani ö, azt, hogy a központi rendszer és a nemzeti rendszerek között meg legyen a megfelelő kapcsolat. Ez korábban is azt jelentette, hogy az SZISZ-nek mindegyik szintjén van ilyenfajta kapcsolat. Tehát én egy a kommunikációs infrastruktúrát javaslok, amelyet szintén megvédenek. Ezen kívül a felügyeleti és végrehajtási hatásköröket is megerősíteném. Ezen kívül a terrorizmusra adott választ illetően a, a bizottság azt javasolja, hogy minden szinten erősítsük meg a, az információkat, de szerintem attól függ, hogy a riasztásnál milyen fajta információkról van szó. Épp ezért azt javaslom, hogy kivétel nélkül mindent megosszanak. Van egy újfajta riasztás is, ezek lehetővé teszik, hogy különböző ellenőrzéseket végrehajtsanak. Az SZSZ az egy cselekvésen alapuló rendszer, és hogyha a legtöbb tagállam nem tudja megkapni a választ arra, amit szeretne tenni, akkor ez nem megfelelő. A tagállamoknak ugyanis a nemzeti törvényekben az ilyenfajta riasztásokról rendelkezniük kell azért, hogy a, gyakorlatban is végre lehessen ezeket hajtani. Mint már említettem, a SINS egy cselekvési adatbázis, ezért az tagállamoknak meg kell mindent osztani azért, ahhoz, hogy egy akciót végrehajthassanak. Ezért a nemzeti kapcsolattartó pontoknak meg kell oldani minden, az első reagálást is már, mint ahogy a legutóbbi terrorista cselekvések is mutatták. Ez épp ezért 12-ről 6 órára csökkenteném a válaszadási kötelezettséget a terrorista cselekvések, cselekmények esetében. Megfelelő minőségű hírszerzési adatokat kell biztosítani a tagállamoknak, ugyanakkor élettámogató intézkedésekre is szükség van. Épp ezért a nemzeti hatóságoknak a SZISZ keretében kell valamilyen megoldást találni, ahogy Gerard Dupré is javasolta az előző ülésen. A harmadik az e, gyerekek védelme és a migráció. Biztosítani kell, hogy a gyerekeket megvédjük, tehát hogyha egy gyerek eltűnt, akkor a tagállamoknak az hiszen egy riasztást kell elindítani, különösen az eltűnt migráns gyerekek számára. 2015-ben az Európa szerint tízezer gyerek tűnt el. Épp ezért szeretnék bevezetni egy olyan kötelezettséget, az Euradakkal kapcsolatos EP álláspontnak megfelelően, hogy legyen egy ilyen riasztás is. A negyedik az ügynökségek. Biztosítani kell, hogy az ügynökségek a, szintén felhasználhassák ezeket az adatbázisokat. Tehát, hogyha az Európol több információt kap, akkor a Eurojustnak és a halál, határőrző szerveknek is meg kell kapni ezeket az információkat. A és ezt a Frontex keretében is meg kell valósítani. A ötödik, a, a, ne felejtsük el, hogy hogy, hogy társ jogalkotók vagyunk, és ezért megfelelő megközelítést kell a biometrikus adatokkal kapcsolatban létrehozni. Tehát a DNS vagy más biometriai e, adatok rendelkezésre állnak, akkor e, a e, delegált aktusokkal kapcsolatban ezekkel kapcsolatos szabályokat el kell fogadtatni. A hatodik és az utolsó a hatékonyság. Mindannyian egyetértünk abban, hogy biztonságot kell az állampolgárok számára hozni. A SZISZ már létezik, amely segít a szakpolitikáknak és a határőröknek. Nem kell a következő évtizedet megvárni arra, hogy hatékony megoldásokat találjunk. A bizottság egy nyílt végű határidőt akar, ez nem megfelelő én 12 hónappal a jóvágyás után szeretném ezt bevezetni. A bizottságnak figyelembe kell venni a sis 2 jogalkotást, és, és ennek megfelelően lépnie a tagállamokban való fejlődéseket is figyelembe kell venni. A SIS minden tagállamban egy fontos eszköz, és ezek a javaslatok ezekre épülnek, és szerintem olyan szakpolitikai változásokat javasolnak, amelyek a, jobbítanak a rendszeren, és az új kihívásoknak is megfelelnek. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, nagyon átfogó beszámoló volt. Most Lenárt, Lenárs úrnak is megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Én arról szeretnék beszélni, hogy a visszatérési határok, határozatokról szóló információt is be kellene tenni a SZISZ-be. Ez nagyon fontos lenne az Európai Uniós migrációs és menekült politikába vetett bizalom szempontjából. Én úgy gondolom, hogyha ö, nem tudjuk visszaküldeni az illegális migrát, migránsokat a származási országokba, és hát körülbelül a 60%-ukat nem tudjuk visszaküldeni, akkor gyakorlatilag ők is mindenki csak veszít az ügyön, hiszen aki megérdemli a védelmet, az nem fogja megkapni, bennünk pedig csökken a bizalom. Tehát örülök neki, hogy ezeket a riasztásokat és a hatékonyság emelése érdekében javasolta a bizottság. Ezen kívül még néhány konkrét pontot említenék. A bizottság javaslatát még a terrorizmusról szóló irányelvvel és az Eurodakról szóló irányelvvel is össze szeretném hangolni, illetve a kiegészítő információt cseréjét felelős hatóság jelölésénél a bizottság elég szabad kezet ad a tagállamoknak arra, hogy ezt ők megtegyék mivel a SZISZ működik, és a szirén eh, irodák is működnek a tagállamokban, én úgy gondolom, hogy neki kellene adni ezt a feladatot is a visszatérésekről szóló határozatokkal kapcsolatban, hiszen fontos, hogy ne legyen még több bürokrácia a rendszerben, hanem minél, minél hatékonyabb legyen tehát hogy az Európai Unió területére belépő eh, emberek eh, benne legyenek, de nem feltétlenül kell minden adatot betenni. Ugyanez vonatkozik azokra a testületekre vagy hatóságokra, akik nem kötelezt, nem, nem teljesítették a kiutazási eh, kötelezettségüket egyszerűen a repülőtereken, ha valaki elhagyja az Európai Unió területét, akkor az majd úgyis belekerül automatikusan. Végül pedig a SIS rendszer cselekvésen alapuló rendszer, tehát hogyha egy tagállam elhalasztja vagy felfüggeszti a visszaküldési döntést, akkor akkor is nagyon hasznos lesz, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy riasztás, illetve értesítés, hogy a többi tagállam ne legyen összezavarodva, hogy most akkor ki utasították az illetőt, vagy nem. Végül pedig az adatok megtartásának kérdése, ami az Európai Parlament számára nagyon fontos. A bizottság azt javasolta, hogy öt évig maradjanak az adatok a rendszerben, illetve a parlament javasolta azt, hogy maradjanak az adatok öt évig a rendszerben, a bizottság azt javasolta, hogy az Európai Unió terülése, területe elhagyása után azonnal törültessenek a rendszerből az adatok, de én úgy gondolom, hogy a rendszer akkor lenne hasznosabb, hogyha indokolt esetben megmaradhatnának a, az, az adatok. Nagyon sokan úgy érzik, a sziszel kapcsolatban, hogy vannak ilyen mögöttes problémák az Európai Unióban a visszatérési kérdés körül, és ezért nagyon fontos, hogy kialakuljon, illetve megszülessen az erre vonatkozó irányelv, illetve hogy azok a kérdések, amelyek jelenleg nehezítik az együttműködést a tagállamok között szintén tisztázásra kerüljenek az irányelvben, és itt a bizottság jelenlevő képviselőjének is mondom mindezt. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Akkor <clears throat> Johnson asszonynak adnám a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen először is Köszönjük szépen a nagyon konstruktív javaslatot az Európai Közszenteret mondani, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen kevés olyan pont van, amely problémák volna. Úgy gondolom, hogy párbeszédre van szükség, még a discussion szót sem használnám, semmiféle vitára nincs szükség. Koljó úrral egyetértek, önök eh, még a mi javaslatunkat is megerősítették, úgy gondolom, hogy mi óvatosabbak voltunk kicsit, mert tudjuk, hogy a tagállamoknak hóhúzadik a, a maga határa eh, az EU-ra való eh, információt csere, vagy a 12 órás válaszadási határidő szempontjából tudjuk, hogy a 12 órás válaszadási idő szempontjából a válasz nem csak azon függ, hogy a bíró hogy jár el, hanem az összes hatóságon is függ, akikkel egyeztetniük el, és gyakran nincsen lehetőségük érdemi választ adni 12 órán belül, vagy akár kevesebb időn belül. De azt is tudjuk gyakorlatban, hogy terrorizmusra kapcsolatos ügyekben, ahol világosan szerepel a riasztásban, hogy ez terrorizmusra kapcsolatos, akkor a válasz azonnali, nagyon komolyan veszik ezt Mindenesetre ez konkrét példákkal majd meg fogjuk vitatni, hogy hogyan lehet eh, eh, a bírok és az egyéb hatóságok eh, lehetőségeit javítani, hogy minél hamarabb tudjanak választ adni. Ami egy gyermekvédelmet és a migrációs kérdéseket illeti, ebben is egyetértünk önnel. A, nem, a kísérlet érkező migráns gyermekeket különösen védeni kell, és őket is láthatóvá kell tenni a rendszerben ez a láthatatlanság elleni küzdelem is nagyon veszélyes a számunkra. Az egyik előfelvétel itt éppen az új lenyomatok rögzítése. Fontos, hogy ezeket a tagállamok feltöltsék, máskülönben nem lehet őket azonosítani, hogyha bárhol is más néven jelentkeznek esetleg. És szeretnék még egy ügyet kiemelni, amelyre ön is kitért, ez a tagállami példányok szemben a teljes mértékben rend, központosított rendszerrel. Nos, a SIS rendszer az egyetlen biztonsági adatbázis Európában, nem bevándorlási adatbázis ez, az érodák és az összes többi a leendő belépési különböző rendszer és migrációs adatbázis, ez nem az. Ez egy Eh, ez egy eh, eh, biztonsági adatbázis, és ha nem működik, akkor azon életek múlhatnak. Hogyha a SZISZ nem hozzáférhető a külső tagállamon, akkor, tagállami határokon, akkor szükség lehet arra, hogy a tagállami határellenőrzést újra be kell vezetni. Tehát az európai biztonság nagyon nagy mértékben függ a SZISZ rendelkezés állásától, ezért próbáltunk megtalálni azt a megoldást, hogy hogy tudnánk megerősíteni a SZISZ-t hogy tudjuk azt műszakilag rendelkezésre eh, állítani. Sajnálom, hogy későn eh, adtunk választ ezzel kapcsolatban önöknek, azonban most már eh, úton van a válasz, adatokkal, dátumokkal, információval tele. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó alapja lehet ez az egyeztetésnek, úgyhogy tudjuk a központi rendszert megerősíteni, és hogy tudunk a tagállamoknak alternatívákat biztosítani hogy azon tagállamok számára, amelyeknek nincs tagállami példánya. De hangsúlyoznám, hogy ezt szészt nagyon különböző helyzetekben használják, és nagyon különböző hatóságok hozzáférnek, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból, műszaki szempontból bonyolult, és azok a tagállamok, amelyeknek nincs tagállami példánya, ebből ők korlátozott mértékben tudnak hozzá férni. Például az automatikus rendszámfelismerési rendszert nem tudják aktiválni. És attól tartok, hogy azok a tagállamok, amelyeknek nincs, nincs tagállami másolati tagállami példánya, ők úgynevezett technikai példányokat fognak, másolatokat fognak készíteni, amelyeknek az ellenőrzések, vezérlések, kontrollja sokkal bonyolultabb. Szeretnék a visszatérítésre, visszaküldésre is kitérni, ebben is szeretnék köszönetet mondani a megjegyzéseknek. Nagyon dönt, határozott döntés, szándékos döntés volt az, hogy a szerint nem eh, neveztük ki egységes, egy, egyedüli eh, hatóságként, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol eh, ahol eh, a rendőrségnek nincs kompetenciája eh, menekültügyi mentetékes ügyekben, és vannak olyan országok is, ahol a rendőrségnek hozzáférése sincsen a bevándorlási adatbázishoz, sem pedig a visszafordítási eh, eseteket kezelő adminisztratív rendszerhez. És ez meglehetős műszaki jellegű terhet ró a tagállamokra, hogy ezt hirtelen most lehetővé tegyék ezért eh, hagytuk meg ezt a nyitott helyzetet, a nyitott lehetőséget a tagállamok számára, hogy eh, nevezik meg eh, saját tetszés szerinti hatóságokat az egységes kapcsolattartó pontként. Nem biztos, hogy a rendőrség az egy adott tagállamban. Egy kis ellenmondást érzek, amikor önök a visszatérítési riasztásokról beszélt. E, ebben az esetben az utcán dolgozó rendőrtisztek e, számára kérdés merülhet föl, hogy az adott személy e, jogszerűen térte vissza, vagy hogyha rendszerben riasztás van, akkor nyilván az eserációja az lesz a rendőrnek, hogy, hogy nem törvényesen tartózkodik az adott területen az adott személy ezért eh, oda kell figyelnünk arra, hogy hogy tudunk más eh, adatbázisokat, hogy tudunk használni. Eh, beszélhetnénk az entry-exit lépési belépési rendszerről, vagy az radákról is, hiszen fontos, hogy a, a terepen lévő tisztnek kell tudnia dönteni, és hogyha az írásos visszaküldési határozat nem megerősíthető, akkor egy kétségek maradnak fel, tehát lehetséges ebben az esetben, hogy valaki visszatérhet legálisan egy adott területre, ugyanakkor a rendszerben még mindig illegális ott tartózkodóként van nyilvántartva. Ezzel együtt a tervezettel kapcsolatban nagyon pozitívak vagyunk, és a részletekről nyilván majd tárgyalunk. Ennek köszönöm szépen, az elnökség számára részéről fel szeretne valaki szólalni. Igen, kedves képviselők, hölgyeim és uraim, Először is szeretnék eh, a jelentéstevőknek eh, eh, gratulálni. Kiválóan ismerik a SZISZ rendszert, és alaposan elvégezték azt a munkát, amely a mintáram javaslata kapcsolatban szükséges volt. Örömmel látjuk, ahogy miniszterem is elmondta, a felszólalása során, hogy az Európai Parlamentnek is egyik prioritásos kérdés a, ez a rendszer. Szeretném önöket biztosítani arról az elnökség részéről, hogy tovább fogunk foglalkozni, dolgozni ezen javaslatokkal prioritásként és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a SZISZ javaslatok minél hamarabbi feldolgozása eh, iránt. Úgy gondoljuk, hogy eh, az operatív működőképes eh, SZISZ rendszer a Schengen együttműködés központi eleme, és úgy gondolom, hogy az emberek szabad mozgását, személyek szabad mozgását, amely az Európai Unió egyik alapvető értéke, fent tudjuk tartani a cél, hogy októberre egy egységes álláspontot dolgozzunk ki a tanácsban, hasonló fejleményekre van szükség az Európai Parlamentben, és remélhetőleg meg tudjuk kezdeni a, az intézményközi tárgyalásokat őszig, és remélhetőleg le tudjuk zárni már az idén a tárgyalásokat. Rövid frissítés az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet a tanácsban. Sikerült a második vitakört lezárnunk július elején még vannak július végén további megbeszéléseink a tanácsi rócsó részeként, és úgy gondolom, hogy elég optimista vagyok most, annak ellenére, hogy van még munka, amit el kell végeznünk, de optimista vagyok, hogy amennyiben az intézmények együtt dolgoznak ezen a dosszién, és hogyha keményen dolgoznak, eh, akkor el tudjuk érni a céljainkat, és az együttműködés a tanács és a parlament között eh, oda fog vezetni, hogy a polgárok biztonsága megerősödik, amire szükséges lenne. Elnök, hát ez egy kicsit túl optimistának hangzott, de hát ha az ember rögtön az elején eh, nem optimista, akkor nem tudom, mi lesz hat hónap múlva, úgyhogy tulajdonképpen ez így rendben van. Eh, Mariam Dalnak adom meg a szót a szocialisták részéről. Chair, and I would... Köszönöm szépen. Eh, elnök úr, szeretném megköszönni eh, a kollégáknak, akik a jelentést bemutatták ma. Szeretnék a Kajó kollégának is megköszönni. A SIS rendszer az egyik legnagyobb információtechnológiai rendszer a világán, és éppen ezért nagyon fontos eh, a eh, belső határellenőrzési megszüntetésére, és lehetővé teszi az emberek mozgását a Schengeni területen belül mint mondtam, üdvözlöm a jelentést, amely egy hatékonyabb rendszert biztosít, és megszünteti a közvetett közvetett rendszert, egy közvetlen kapcsolattal. És nagyon fontos, hogy ez a rendszer elérhető legyen minden időponton. Épp ezért támogatom az ön jelentését azért, hogy biztonságosabbá tegye a rendszert. Mindez jelentős pénzügyi beruházásokat igényel, és nyilvánvalóan egy nagyobb rendszernek nagyobb finanszírozásra van szüksége. Nagyon fontos, hogy mindenfajta kommunikációs vonalat nyitottan tartsunk, hogy közös megoldásokat találjunk. Lenne egy megjegyzésem egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amely a tagállamoknak, akik nem akarnak egy nemzeti másolatot, azokat nem kötelezi erre, de nagyon fontos, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban ugyanazon a hosszan legyünk más kérdések. és a, a magánvállalkozóknak a felügyeletét én javas, támogatom, azért, hogy biztosítékok legyenek egy erősebb rendszert illetően, tehát hogy fontos, hogy kik férhetnek hozzá ezek a, ezekhez az információkhoz. Az én frakcióm biztosítani fogja azt, hogy a tavaly elfogadott adatvédelmi csomaggal kapcsolatban harmonikusak legyenek. És az ön megközelítését támogatjuk ebben a kérdésben. Hangsúlyoznom kell, hogy a a biometrikus adatokkal kapcsolatban a frakció megvizsgálja majd ezeket a kérdéseket, és a tagállami riasztásokkal kapcsolatban támogatjuk a javaslatokat, de csak bizonyos típusú bűncselekménnyel kapcsolatban alkalmazhatók legyenek. Aztán az vizsgálati ellenőrzésekkel kapcsolatban szeretnénk, hogyha a bizottság több információval szolgáljon, és tegye világosabbá a helyzetet azért, hogy a átláthatóbb módon végezhessük ezt. A a delegált aktusokkal kapcsolatban támogatjuk a javaslatot, és és a képzésekkel kapcsolatban, a munkatársak képzésével kapcsolatban is lesznek majd javaslataink. Lennertz úr javaslatát illetően a visszatérési felfüggesztett határozatok ne kerüljenek ebbe bele, mert túl sok felesleges e, riasztás lenne, e, ezért csak a végleges határozatok legyen, kerüljenek ebbe bele. Aztán az új lenyomat adatokkal kapcsolatban a harmadik országok eh, állampolgárainak az azonosítására. Eh, örülnénk ennek a javaslatnak. A, az adatfeldolgozással kapcsolatos javaslatot eh, támogatjuk e, elsősorban a harmadik országbeli ország, állampolgárokat illetően, akik nemzetközi védelemet folyamodtak. Végül pedig szélesebb körű politikai megjegyzés, ugyanis eljött az az idő, hogy a tagállamoknak már reagálni kell más országoknak a riasztásaira. A kérdés az, hogy a bizottság mikor fog így reagálni, de ez egy idevágó kérdés. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Köszönöm. Köszönjük. Gerard Dupré. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy lesz előttem egy másik frakciónak a képviselője. Először Koelyó úrnak a jelentését vel kezdeném. Nyilvánvalóan az általános irányvonalát eh, a bizottságnak eh, támogatja, eh, és pedig, hogy a SZISZ hatékonyabb működésű rendszer legyen. Rengeteg módosítót javasoltak. Először is osztjuk azt a kétséget, hogy nemzeti másolat legyen, mi inkább azt mondjuk, hogy az erő, a rendszert kellene megerősíteni. Aztán támogatjuk a bizottság javaslatának javítását a, az ügynökséghez való hozzáférést illetve Három, támogatjuk azt, hogy az új SZISZ minél gyorsabban e, e, e, érvényben lépjen. Négy, támogatjuk a jelentéstevő módosítait, szülőtársait, amelyek az, az új jogi kereteket biztosítják az adatvédelemmel kapcsolatban. Öt, támogatjuk e, azt, hogy a, a tagállamok ne e, helyettesíthessék a diszkrét vizsgálatok a korábbiakat, mert még az rendszer nem létezik hozzá. Hat, támogatjuk az információ cserét az terrorista cselekménnyel kapcsolatban, hogy a, ne 12 óra legyen a határidő, hanem azonnali mert a késedelmes, késedelmes lépéseknek katasztrofális eredményei lehetnek. Lesz néhány megjegyzés. Szeretnénk, hogyha további harmonizáció kerülne sorra a jelzőrendszer bevezetését illetően olyan személyek esetében, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, és súlyos büntetést kaptak érte ha egy éves időszakról van szó, akkor ez talán túl szigorú, mert bizonyos országokban ilyen időszakra el, elítélhetnek bizonyos embereket. Aztán a gyerekek a kísérlet nélkülő migráns eltűnt gyermekekkel kapcsolatos jelzések rendszerését is támogatjuk, és új jelzési kategóriákat szeretnénk bevezettetni a kiskorúak számára a SZISZ rendszerben, és azokat a nőket illetően, akiket a genitális csonkítások alá vetnek, hogyha visszaküldik őket az országukba, a saját országukba. Itt, itt jelzésre lenne szükség, ha ilyen esetekről van szó. Lenert úr jelentését illetően <clears throat> van néhány megjegyzésem Egyetértek azokkal, akik fenntartásokkal éltek, a visszatérésekkel kapcsolatos adatok megőrzésére az SZIS-ben. Hogyha valaki már visszatért, akkor az nyilván már eltávolítási intézkedésben részt vett. Hogyha elhagyta a területet, akkor 5 évig az Eurodagban benne lesz az ezzel kapcsolatos információ. És az ETS rendszernek a bevezetésekor az kapcsolatban, tehát összeköttetődik az, az erodákkal, és eh, ez azonnal fel fogja ismerni ezt a tényt. Üdvözlöm a jelentés tevő jelentését, eh, hogyha valakit fogva tartanak, akkor azzal kapcsolatban nincs szükség jelzésre. Eh, a jelentéstevő azt is javasolja, hogy csak a digitális új lenyomatokat vizességbe. Szerintem messzebbre kéne menni, hiszen a technológiák fejlődnek, és a, az átjárhatóság a különböző rendszerek között is javulni fog. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyek a garanciák meg, megerősítéséről szólnak, a harmadik országokkal való kiegészítő információkkal kapcsolatban azt javasolja, hogy kötelezővé tegyék egy digitális újlenyomat vagy fénykép megőrzését, és én ezt nyilvánvalóan támogatom. Ennyi lesz, elnök úr, ez a lényege a két jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseimnek very much, Gerard. And... Köszönöm szépen. Köszönöm mind a két árnyék előadónak a részleteket. Akkor Coelho és Lenárs uraknak fogom megadni most záró megjegyzésekre a szót. A többi árnyék előadó nem volt ugyanis jelen. Nagyon röviden az említett pontokról, kérdésekről. Amikor arról beszélünk, hogy miért szeretnénk inkább új lenyomatot rögzíteni az arckép helyett, először is a javaslatban nem volt arra néző kötelezettség, hogy bármelyiket is be kéne venni a riasztásba, de az azonosítás szempontjából fontos lenne vagy az egyiket, vagy a másikat alkalmazni mivel nem is mindig van új lenyomat mindenkiről. Tehát hogyha nem kötelező mind a kettő, akkor jó lenne, hogyha vagy, az, vagy a újranyomat, vagy az arckép jelen lenne, és én, mi inkább az újranyomatot támogatnánk. Aztán mi az, hogy végleges visszatérítési döntés? Hát ez elemzés kérdése, vagy definíció kérdése. nem, nem mindig minden végleges, lehet fel lehet ezeket függeszteni, stb. A kötelező adatmegtartási idő az 5 év. Ugye én azt hiszem, hogy Zsirár az eurodakra vonatkozó szavazás fényében mondom, biztosítanunk kell azt, hogy legyenek elérhető és összehasonlítható adatok az adatbázisokban, de ezek olyan részletek, amelyeket meg tudunk beszélni. Coelho képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégáimnak a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Már három árnyék előadai találkozót tartottunk, és várom a további munkát az árnyék előadókkal. A három találkozón jelen volt a bizottság képviselői is, és ez alkalommal szeretném megköszönni a bizottság szolgálatainak, különösen Szuzannának a nagyon jó együttműködést, illetve a kiváló hozzájárulást. A biztonság mindannyiunk számára prioritás, és ebből a szempontból a SZISZ rendkívüli fontosságú polgáraink biztosít, biztonságának biztosítása szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy e, a kötelező, illetve fix határidő meglegyen, minden szem, szinten harcolnunk kell azért, hogy ez megvalósuljon, és szerintem el is fogjuk tudni ezt érni. Köszönöm szépen. A módosítók beadásának határideje szeptember 5-e 16 óra lesz. Köszönöm szépen még egyszer az elnökség, a bizottság képviselőinek a jelenlétet, illetve minden előadónak és árnyék előadónak a munkát. Akkor kollégáink, folytassuk is ezt a hosszú eh, délutáni ülést. A 9. napi rendik pont következik. A bizottság jelentése a Frontex mandátumról. Nagyon intenzív jogalkotási munka folyt ezzel kapcsolatban tavaly, és szerettük volna minden, minél hamarabb teljes működésbe hozni ezt a kérdést, úgyhogy most a harmadik jelentés ügyében meg is adom a bizottságnak a szót az Európai határ és partőrség működőkép, működőképessé tételéről lesz tehát szó, aztán majd megadom a képviselőknek is a szót kommentelésre. És kollégáim, kérem szépen, hogy adjunk a bizottságnak lehetőséget arról, hogy szóhoz jusson határ és partőrség működő képessé tételéről. Simonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy megjelenhetek önök előtt a mai napon, és az Európai Határ és Partvédelmi eh, programmal kapcsolatban beszámolhatok az előreadásról. Ez már ugye harmadik, negyedik jelentés. Eh, én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha meglehetősen röviden adnám ezt elő önöknek. Ugyanakkor mégiscsak elmondom, hogy mi történt 2017 márciusa óta, amikor is az európai határ és partvédelmi rendszerrel kapcsolatban a korábbi jelentések elkészültek. Nos, nagy munkát végeztek, sok munkát végeztek, a, a Frontex lassan valóban európai határ és partvédelmi ügynökségi szervezeté tud alakulni. Ez az ügynökségi változás fontos folyamat. Ez nem jelenti azt persze, hogy minden tökéletes lenne, és úgy gondolom, hogy a két jelentés általánosságában azt mutatja, hogy jó lehet, folyamatosan látjuk, hogy folynak a tevékenységek. Az Európai Határ és eh, Partvédelmi eh, ügynökség keretein belül. Mindenképpen további erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről, illetve olyan területeken is, amelyek valószínűleg bizonyos politikai figyelemre is számot tarthatnak. Úgy gondolom, hogy az operatív támogatás rendkívül fontos a tagállamok számára a terepen. Jelen pillanatban 1600 fős állomány tevékenykedik a külső határ különböző szakaszai mentén a tagállamokban. Ez önmagában egy nagy szám, azonban úgy gondolom, hogy vannak hiányosságok, amelyek aggasztóak lehetnek, hiszen sokkal több cselekvést szeretnénk látni a tagállamok részéről. Hogyha megnézzük azt, hogy melyik azok a területek, amelyeket prioritásos területnek minősített az áprilisi igazságügyi és belügyi tanács. Nos, a legfontosabb az az, hogy vajon sikerül-e e, ezeken a területeken e, e, gyors reakciós, gyors reagáló, gyorsan reagáló <clears throat> beavatkozásokra megvan a kapacitásunk. Hogy mondjak egy konkrét példát, hogy milyen berendezések hiányoznak például, egyszerűen nincsenek olyan járőhajók, amelyek az offshore vizeken tudnának járőrözni. E, tulajdonképpen van egy kisebb problémánk, ami azonban meglehetősen fontos, amikor erről a jogalkotásról döntöttünk, nagyon világos volt, ebben az önök szerepe is. E, e, ugye 1500 megnevezett határőrről volt szó, most azonban csak 9 tagállam delegálta konkrétan az állományt. A többi tagállamok nem adták meg a neveket sem, hogy kik azok az emberek, akiket azonnal be lehet vetni. És csak ígéretek vannak, hogy szükség esetén hát majd küldenek valakit. Úgy gondolom, hogy nem erre döntöttek, a, nem erre gondoltak a társjogalkotók, amikor a döntésüket meghozták fontos lenne a miniszterek számára hangsúlyozni, hogy bizony eh, névvel, pontos profillal rendelkező eh, állományt eh, nevezzenek ki. Ez ahhoz is fontos, hogy lássuk, hogy ezek az emberek képesek-e azt a munkát ellátni, amelynek az elvégzésére szükség van rájuk. Az alapvető sérülékenységi értékelés témakörében a tagállamok most kezdik kidolgozni ajánlásaikat, e, konkrét intézkedések e, e, eredeti meghozása 22 tagállam esetében. Látjuk, hogy melyek a, a, a sérülékeny vonatkozások az egyes tagállamoknál. Fontos lenne, hogy ezek, ezek tárgyában gyakorlatok megtartására kerüljön sor fontos, hogy a potenciális kihívásokkal szemben eh, eh, fölkészültek legyünk. Ezen kívül azt üzenjük még, hogy vannak olyan területek, ahol eh, az ügynökség sokkal többet is tudna tenni a tagállamok támogatása terén. Elnök úr emlékszik arra, hogy amikor visszafordításra folyt a vita, akkor láttuk, hogy az ügynökség vezetője nagyon sok mindent felajánlott a tagállamoknak ezen a területen. Már most is látunk pozitív eredményeket, egyre több embert visszaküldenek, egyre jobbak a számok, ez úgy gondolom, hogy pozitívum, de még nagyon sok mindent lehetne tenni, ugyanilyen fontos a parlament számára az ügynökségnek az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos stratégiája, ez folyamatban lévő ügy. E, e, itt is születek ajánlások, egy példát említsek csak, amelyről ritkán beszélnek, ez a kísérlet nélkül érkező e, kiskorúak ügye, és hogy mennyire fontos a gyermekvédelme kapcsolatos ügyekre koncentrálnia az ügynökségnek de beszéltünk a panaszmechanizmusról is. Jelen pillanatban az ügynökség azzal foglalkozik többek között, hogy mit kell tenni akkor, hogyha bárki panaszt szeretne benyújtani a szervezet működéssel kapcsolatban. A nemzetközi együttműködésre vonatkozó részt szeretném rövidre fogni. Eh, hiszen a eh, státusza kapcsolatos eh, tárgyalások, jogállása kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak Szerbiával, más balkáni országokkal még nem, fett, nem mindenütt kezdődtek el, mert éppen most alapultak a kormányok, de nem régiben Albániával, Bosznia-Hercegovinával és Montenegroval kapcsolatban is megkezdtük a munkát. Az ügynökség a nyáron kapcsolattartó tiszteket fog delegálni Nizserbe például, ami nagyon fontos állomás a földközi-tengeri útvonalon érkező migráns áramlat tekintetében. Fontos lenne egy stratégiai folyamatot kialakítani az európai integrált határvédelmi rendszer eh, eh, működésének a, a, a beindításához. Eh, nyilván ebben teljes mértékben szerepet kell vállalni az Európai Parlamentnek is. Fontos ezt a stratégiát úgy kell a politikai szinten, hogy ez megfelelő legyen, és úgy gondolom, hogy zárásként annyit mondanék, hogy köszönöm szépen a támogatásukat, a, a teljes ö, operativizálása a e, Frontexnek, mint ügynökségnek e, e, továbbra is előttünk áll, mint feladat. Fontos, hogy a tagállamokra nyomás gyakoroljunk, fontos, hogy ez az ügynökség teljesítse azokat a feladatokat, amelyeket önök, mint társjogalkotó ráróttak. Minden esetre nagyon pozitív első eredményekről számolhatunk be. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérdezni, vagy megkérni a képviselőket, hogy szeretnének-e beszélni, akkor megadom a szót. Thank you very much, Chair, and thanks for this. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a rövid beszámolót. Szeretnék néhány konkrét kérdésre összpontosítani. Említette, hogy nincs elég támogatás a tagállamok részéről. E, jól lehet, erre döntés született az új határ és partvédelmi direktíva tárgyalása során. Mikor jön ez a pillanat, amikor a technikai támogatás és egyúttal a nevesített állomány, ez az 500 ember is ott lesz, mikor lehet ezzel végre konkrétan dolgozni, vagy itt csak jel, ígéretekről van szó, és nem tudjuk, hogy mikor állnak ezek rendelkezésre. Ön beszélt a támogatásról a visszaküldés kapcsán is. Tudná példát mondani arra, hogy ez a támogatás a gyakorlatban e, hogy néz ki? E, csak szervezési ígérésekről van szó, vagy gyakorlati támogatásról? Csak hogy el tudjuk képzelni. Ezen kívül említette azt a tényt is, hogy egyre több ember kerül visszaküldésre. Az ön nézőpontjából ez hogy néz ki? Azért nő ennek az üteme, mert korábban a tagállamok nem nagyon összpontosítottak erre, vagy azért, mert a, kiindulási országok, származási országok a korábbiaknál nagyobb hajlandóságot mutatnak a visszafogadásra, vagy, vagy milyen oka van ennek a, ennek a tendenciának. Elnök, Kosztor úr, megadom meg a szót. Köszönöm szépen a beszámolót. Két kérdésem lenne. Az egyik a líbiai határőrséggel folytatott együttműködésről szól. Líbia nem összefüggő állam, ott mindenféle bűnű bandák tevékenykednek. Hogy tervezi a Frontex az együttműködést a líbiai hatóságokkal? Tudnak-e bízni a líbiai hatóságokban, az, e, a, és abban, hogy e, az együttműködés az emberi jogok talaján fog e, folyni, illetve mi lesz akkor, hogyha az, az történik, hogy a táborokban visszatérőket teljes mértékben az emberi jogok betartása, tiszteletben tartása nélküli körülmények között fogják tartani. Második pont, az Európai Unió a Niger és Líbia közötti határa is szeretnén, szeretne tisztviselőket küldeni. A jelentések szerint az fordul most elő, hogy az emberek emiatt másik útat választanak, viszont az az útvonal, a sivatagba vezet, és ott nagyon sokan elpusztulnak. Én úgy gondolom, hogy ez sajnálatos, nem lehet ez az önök célja, hogy a menekültek a sivatagban szomjan éhen pusztuljanak. Malin, please, yeah, when you finish your call. Oh, sorry. Please go ahead. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ezen a határon, a libiai határon van egy rendőrségi ellenőrzés. Működik? Nos, svéd kérdés van? Svenska eller engelska? Swedish or English? I... Okay, samma. Igen, úgy tűnik, hogy lehetséges. Igen, lehet svédül folytatni, nyugodtan. Nos. Én magam ott voltam a határon. A bulgár határon. És tanulja voltam annak, hogy milyen rendőri intézkedés történt. Elnézést, azt itt arra gondoltam, hogy No, most akkor megpróbálom angolul. Bulgaria, and I saw with my own eyes the uh, violence uh, that, that refugees had been subject to by border police. And I think that... Nos, tehát a rendőrség ott intézkedést. Vannak még most is jelentések, nem a Frontex személy. I am, I am lost. Hmm, hmm, hmm. C'est pas quoi faire. The problem is not the interpreters, it's really just having technical Some, can somebody tell me? Átváltani. Nem mondták, hogy műszaki probléma, nem tolmácsolási probléma. <laughs> Na most már egyáltalán nem lehet. technikai műszaki probléma van. műszaki problémák merültek fel, bízunk abban, hogy a technikusok meg tudják oldani a problémát, jelzik a tolmácsok felé a hozzáértők. tehát nem akarom újra kezdeni. A kérdésem az, hogy ugye még mindig megvan ez a jelentés. Mit tesz az európai határőrzet ezzel a helyzettel, és együttműködnek a közös műveleti csoportokkal, tehát a nemzeti csapatokkal. És tehát akkor a kérdésem az, hogy most mire vezetett ez. Frau Sippel, in fact, your two questions. Um, let me start first of all with the member states. Tehát beszéltünk erről a kérdésről. A, azokat a tisztviselőket illetően, akik a gyors reagálású hadtesteknél vannak. Tehát önök számára az nagyon fontos volt, és az önök eh, különleges kérésére történt a tárgyalások utolsó szakaszában. Ugyanis önök a tárgyalások során azt mondták, hogy a parlamentnek a eh, szándéka eh, az, hogy ne csak feltételes elméleti lehetőség legyen ez, hanem valóban mozgosítani lehessen ezeket az embereket azonnal. Tehát az utóbbi üléseken a ahogy mondtam, tehát mivel nagyon fontos ez a kérdés, ezért most ide, itt az ideje, hogy politikai szintre emeljük, és így valóban a miniszterek találkozóján is ragaszkodnunk kell ehhez a témához, illetve hát minden olyan eszköz ki kell használni, amit a szerződés a rendelkezésünkre bocsát ezen a téren azért kell a listát elkészíteni, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy az erre a szerepre szánt embereket megfelelőképpen kiképzik, és megvannak azok a profilok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy lássuk, hogy a gyors reagálású csapatok, illetve tevékenységek megvalósulhatnak. Na most a visszatéréssel kapcsolatban valóban joguk van kicsit több részletre. Hogyha megnézzük, hogy ez évben egyelőre mi történt, akkor azt látjuk, hogy az ügyönökség 144 külön visszatérési művelethez adott támogatást. Hogy ez konkrétan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy körülbelül majdnem 7 ezer illegálisan itt tartózkodó 6999 eh, gyakorlatilag eh, az, aki visszatérést nyert, illetve visszatért, miért emelkedett ez ekkorát. Egyrészt azért, mert nagy nyomást gyakoroltunk a Nyugat-Balkán országaira, azt arra vonatkozóan, hogy akik onnan érkeztek, és akiknek visszautasították a menekültügyi kérelmét, azokat fogadják vissza. Tehát 144 visszatérési művelet történt a Nyugat-Balkán országai felé. Aztán az ügynökségek mm, azzal is foglalkoznak, hogy, illetve azzal is magyarázzák a, a visszatérés emelkedését, hogy ilyen elő visszatérési tevékenységeket is végeznek, tehát a repülések megszer, megszervezését, aztán az önkéntes visszatéréssel is ők foglalkoznak, illetve vannak kapcsolattartások a harmadik országbeli partnerekkel is. Ez is magyarázhatja az emelkedést. Minden esetre azt kell látnunk, hogy vannak olyan visszatérések, amelyek kereskedelmi légitársaságokkal foglalkoznak, illetve működnek együtt, illetve csárterjáratokkal. járatokkal de most új szerződések vannak kialakulóban, és talán ez is elő fogja majd segíteni, hogy nem, ne csak a nyugat-balkáni országokba küldjük vissza az illegális bevándorlókat, hanem más országokba is. És hát megtesz, meglátjuk, hogy mondjuk még ezen kívül még mit tudunk tenni a visszatérések területén, úgy, hogy az emberi jogokat és más alapvető követelményeket mindenképpen tartsanak be. A Közter úr által feltett kérdés is nagyon fontos, azt hiszem majd szerdán erről még továbbra fogunk beszélni, hiszen a líbiai parti őrséggel folytatott együttműködésünk nem lesz, nem, nem annyira jelentős, viszont lesz erről egy meghallgatás szerda délelőtt. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban a következőt megemlíteni. Először is tréningeket szervezünk a líbiai parti őrségnek, hiszen az UNHCR eh, emberi jogi alapon eh, is eh, szervezett ilyen tréningeket, hogy tudják ezek az emberek, hogy hogy kell eljárni másfelől pedig a bizottság a nemzetközi menekültügyi szervezetnek és az UNHCR-nek is eh, nagy összegeket biztosítanak érdekében, hogy ott a helyszínen támogassák ezeknek az embereknek a lakhatását, illetve legális lehetőségeket, csatornákat az Európai Unióba jutásra. És ígéretet is kaphassanak az arra jogosultak, a, arra, hogy visszatérhetnek az Európai Unióba. Úgyhogy ebben az első fél évben Líbiából a helyzetnek köszönhetően sokkal többen tértek aztán vissza származási országukba, mint az utóbbi fél évben Maliba és egyéb országokba tértek vissza, és itt közelműködött a letelepedés, illetve integrációs segítség is, amit adtunk. Tehát egy ilyen integrált megközelítésről van szó. Most a Niger-Libia közötti határkérdésénél nem járőröznek még az európai határőrök ezen a határon, de egy kapcsolattartó tisztviselőt mindenképpen szeretnénk oda küldeni a niger-líbiai határa, ugyanis különösen Agadesnél egy nagyon fontos központi területnél vannak problémák, az az egyik migráns útvonal, és ott megint csak ugyanúgy az IOM-mel együttműködve próbáljuk a visszatérési rendszert erősíteni, tehát hogy azok, akik Nigerben vannak, kapjanak megfelelő védelmet. És hogy Agadezből minél többen önkéntesen legyenek hajlandók visszatérni az ország közepébe, illetve származási országukba. Néhány értékelés azt mutatja, hogy a Nigerből Líbiába érkezők száma havonta 17 ezertől havonta 11 ezerre csökkent, és ez talán annak is köszönhető, hogy az Agadeszi régióban, Nigerben gazdasági támogatást nyújtottunk az ott lévőknek, illetve megpróbáltunk mobilizálni azokat az erőket, amelyek elrettentik az embereket az embercsempészettől. Ami pedig a bolgár határon állítólag történt erőszakot illeti. Én voltam Bulgáriában, és beszéltem a miniszterelnök ö, ö, ka, kabinetfőnökével és más felelősökkel is, és, és biztosítottak felől, hogy a milícia részéről felmerült erőszak erőszakat mindenképpen kezelni fogják, megfelelő, megfelelő fegyelmi ajánlásokat fognak indítani az erőszakot elkövető határőrök ellen. Ezt a helyzetet folyamatosan nyomon követjük, és hogyha valakinek erről még további információja van, azt nagyon szívesen fogadjuk. Bárki szeretne ezzel kapcsolatban kiegészítő megjegyzést tenni. Igen, köszönöm. Tulajdonképpen egy politikai nyilatkozatot szeretnék tenni de mivel most van egy kis időnk, szeretnék erre időt számni, hogyha a tagállamok leszállították volna azt, amit a határvédelemmel, partvédelemmel kapcsolatban eldöntöttünk. Nos, ez nem csak azért lenne fontos, hogy nagyon rövid időn belül is tudjunk lépni, különösen a gyorságállású alakulatok szempontjából, hanem volna itt egy nagyon általános aspektus, és miért vagyunk mi itt a parlamentben, és aztán miért döntünk a tanácsal válvetve, hogyha a, utána a tagállamok egyszerűen úgy döntenek, hogy jó, hát van egy törvény, de nem fogom ezt vagy azt a vonalkozását követni, betartani, tiszteletben tartani. Ha én polgárként ezt elkövetném, akkor nagyon gyorsan utolérnének a szankciók, így vagy úgy. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy alapvető fontosságú ügy, hiszen nagyon sok direktíván végigmentünk már, ezek egyrészt rendkívül fontos, ugyanakkor ha senki nem tartja ezt be, akkor ennek nincs értelme. Nincs értelme dolgozni ezeken, ha, ha, ha senki nem tartja be őket. Nem tudom, hogy erre tudnak-e megoldást találni, de talán még egy utolsó konkrét kérdést föltennék, hiszen ön említette nagyon óvatos fogalmazással, hogy esetleg talán más tagállamok, akik követik a szabályokat, betartják a szabályokat, és talán a tanács összességében átgondolhatnának eh, bizonyos reakciókat, a, a, amelyek az alapszerződéseken alapulnak, és lehet, hogy e, szépek ezek a szavak, de végső soron e, ha csak a pénz nem fog minden problémát megoldani, itt ebben az esetben nem a pénz hiánya a probléma, de tulajdonképpen a válaszolni sem kell, mert az egy politikai nyilatkozatot részemről, és csak azért mondtam el, mert volt még rá időnk. Azt hittem szakít. Ez egy nagyon konkrét kérdés, amely a visszatelepítési igény, ígéretekről szól. Ki fog majd Líbiából erre utalni, ugyanis én, én úgy látom, hogy az UNHCR ezt a feladatot nem fogja elvállalni. Thanks, Malin. And before you answer... Köszönjük szépen. Szeret ehhez hozzászólni? Én tökéletesen egyetértek a kolléganével, de talán saját magunknak is fel kellene a termét, hogy az Európai Parlament miért nem volt hajlandó a évek alatt csak egyszerűen rányomtuk a saját pecsétünket is a, de, a bizottság dokumentumokról, hiszen tudtuk, hogy szisztematikusan nem fogják végrehajtani, és a tagállamok nem fognak eredményeket hozni, figyelmen kívül tartják mindazokat a normákat, amelyeket mi beszerettünk volna vezetni. És ugyanakkor mi továbbra is minden egyes alkalommal ugyanazt mondjuk. Tehát lesz még további jelentés, amit elfogadunk, és valaki azt fogja mondani, ha, de hát a tagállamok nem teljesítettek, nem tették meg, amit megígértek, és akkor felháborodunk, mindegyik alkalommal felháborodunk. De szerintem ezt már le kéne állítani. Ha a tagállamok nem akarják az Európai Uniót, hogyha nem akarnak újak szabályokat, nem akarnak együttműködni, akkor mondják ezt meg. Mi ne játszunk az ő szabályaik szerint. Valaki más szeretne még hozzászólni? Vagy pedig akkor a választ kapjuk. Nos, a visszatelepítést illetően, tehát ez megvizsgáljuk azt, hogy ezt a kérdést könnyítsük, megkönnyítsük Ja, tehát már előkészítették az önszával. A kérdés az, hogy ez a szervezet ugyanakkor ma már ugyanabban a helyzetben van-e, hogy, vagy abban a helyzetben van-e, hogy, hogy megtegye ezt, de a szándék az, hogy velük együtt tesszük ezt a következő lépéseket illeten. Tudatában vagyunk arra, hogy a bizottság az a szerződésnek az őrzője, és hajlandók a megfelelő lépéseket megtenni. A magyar menekült törvény

nem hiszem, hogy ő még lehetővé teszi, hogy, hogy kinevezzük most már a szakértőket. Őszintén szólva, a szakértők területén a tagállamok még nem igazán fogták fel, hogy mik voltak a fontos pontok a parlament számára a tárgyalások során, hiszen nem csak egy hipotetikus névfelsorolásról volt szó, hanem szerettünk volna azt, hogy vagy a gyors reagálású testület az fennáll, és fizikailag is felállításra kerül. Tehát nyilvánvalóan a következő jelzésnek a politikai szinten a minisztereknek kell, hogy menjen, emlékeztetve arra, hogy a parlament mit fogadott el, és remélhetőleg akkor sikerül az áttörést elérnünk. Rendben. A következő pontra kellene áttérnünk. A szerbiai határőrizettel kapcsolatban nemzetközi tárgyalásokról van szó, és ezt tárgyalésként kellene tartani. Tehát, hogyha az asszisztensek, a koordinátorok, a, az EP főtitkára, stb. Az asszisztensek jogainak a képviselői, az, ők vehetnek részt. Hogyha nincsenek ezen a listán, akkor el kell hagyniuk a termet. And I'll just wait for two minutes while you do that.